Okay, can I bring the meeting to order? The next item on the agenda. Következő napi rendünk a több éves eh, program az az Európai Tengeri Biztonsági eh, Ügynökség programja. Köszönöm szépen, elnök úr! Januárban, 2013-ban ez a szakbizottság, sőt a parlament megszavazta, hogy ki kell terjeszteni az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség hatáskörét, és ez volt a reagálás azokra a szennyeződésekre, amiket a hajók és a különböző berendezések, gázipari és olajberendezések okoztak. és kiterjesztették a földrajzi hatáskörét is, úgyhogy az európai szomszédságot is lefedje. Az én jelentésem ma nem azzal foglalkozik, hogy ez jó ötlet volt-e vagy sem, illetve hogy ez jó-e, hanem azt, hogy hogyan elérni, hogy megfelelően finanszírozásra kerüljenek ezek a többlet feladatok, amit az elkövetkezendő többéves pénzügyi keretben finanszírozni kell majd. A bizottság javaslata az volt, hogy 160 millió eurót kapjon az adott időszakra az ügynökség, aztán ebből 140 154 millió lett, plusz 6 millió az új feladatokra hogy ezzel, hogy illusztráljam, hogy az előző pénzügyi keretben milyen összegek voltak, akkor 154 milliót kapott, tehát gyakorlatilag ugyanakkor összeget. Eredetileg az EMSA 198-at kért, ami figyelembe vette az olyan elemeket is, mint például az infláció. De ezt követően a hatékonysági megtakarításokat is figyelembe vették, ami benne van a különböző szerződésekben. Tehát végül is a felülvizsgált emszak kérelem 154 millió terjesztett elő a már meglévő feladatokra. Az ő számításai, költségszámításaik az olaj- és gáz létesítményekkel kapcsolatban viszont eltér attól, amit a bizottság terjesztett elő. A bizottság számadata szerint ezekre az új feladatokra 6 millió euró lenne, ezzel szemben az EMSA az extra feladatokra 30 millió eurót irányzott elő. Az EMSA számításai belevesznek a monitoring feladatokat, a Kanári-szigeteken, a sarkvidéken és portugál területeken is a megfigyelési feladatokat úgy gondolom, hogy valamennyien szeretnénk, hogyha az EMSA el tudná valóban végezni azt a feladatot, ami a feladata, és hogyha ezt hatékonyan és megfelelő módon tudná tenni. Nem, tehát nem arról van itt szó, hogy most jó vagy rossz az ötlet, hanem e, el kell dönteni, hogy ez egy prioritás. De ezzel kapcsolatban az én ajánlásom, hogy 185 millió 500 ezer eurót adjunk a következő MMF időszakra az EMSZ-nak a már meglévő és az új szolgáltatásokra együtt. A az jelentéstevők részéről nagyon pozitív magatartást tapasztaltam, amikor beszéltem ezekről. Az EMSZ maga is termel valamennyi jövedelmet, és a, nagyon fontos, hogy megfelelően kerüljenek a hajók is felhasználásra. És a módosítókban is ez a megközelítés szerepel és június 27-e egyébként a módosítók határideje. Nem szeretnék túl hosszan beszélni, mert szerintem már eddig is eleget mondtam. Köszönöm szépen! Tehát 185.500 euróról volt szó, ugye? Mert ön eredetileg fontot mondott, ami eh, nyilván a délutáni eh, fáradtságnak az eredménye. Igen, megerősített egy de ez úr a néppárt szem, eh, nevében. Sí, muchas gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Taylor úrnak és az előadónak a munkáját, aki egy rövid, de rendkívül pozitív véleményt állított össze. Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség ugye mindig kiváló értékeléseket kapott, itt a szakbizottságon belül is pozitívan értékeltük a tevékenységét, támogattuk is a tevékenységét, és hát újabb és újabb feladatokat ruháznak rá, és ezeket finanszírozni is kell. Ez természetesen nem egy egyszerű helyzet, hiszen az Európai Parlament sok esetben nagy vonalúbb az Európai Tanácsnál. Az Európai a jelenlegi nehéz pénzügyi helyzete is tekintettel kell, hogy legyen. Egy valamit azonban szeretnék világosan kijelenteni. Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség ugye kezdettől fogva általános konszenzusban úgy határozott, hogy nem csak hajóflottára van szüksége, hanem olyan hajókra is szüksége van, amelyeket át kell építeni, és más feladatokra is be kell tudni vetni. A különleges feladatokat ugye el kell tudni látni a flottán belül, és a, az is fontos, hogy egy adott baleset esetén gyorsan a helyszínen tudjanak lenni ezek a hajók. Tehát, hogyha bármiféle tengeri katasztrófa történik, akkor az érintettek az ügynökséghez fordulnak, az ügynökség megnézi, hogy mely hajók vannak elérhető közösségem belül, amelyek akkor csapott-papot otthagyva azonnal a baleset helyszínére sietnek. De ugyanakkor ezért pénzt is kérnek, tehát ez ugye költségeket is felvet a normál üzemmód mellett is, de az egyéb feladatok ellátása plusz költségeket is felvetnek, éppen ezért az ügynökség a szolgáltatásaiért pénzt is kér. Van egy nagyon érdekes indítvány erre vonatkozóan, hogy harmadik személyektől hogyan szedi be a pénzt az ügynökség, hiszen itt nem feltétlenül csak a tagállamokra van szó, akár egy harmadik államból származó hajó, vagy személy is érintett lehet, és hát kérdés, hogy tőlük hogyan lehet beszedni a pénzt. Az ügynökség tehát fellép balesetek esetén, fellép a különböző tengeri szennyezések ellen, és aztán tevékenységet követően benyújtja a számlát. Tehát nem kellene abból kiindulnunk, hogy az új feladatok automatikusan új kiadásokat is eredményeznek. Nyilvánvalóan, ha egy új hajót kell beszerezni, akkor ez költségekkel jár, mert át kell építeni például a hajót, és spanyolként nem is fogom azt mondani, hogy hát, hát a Kanári-szigetek eh, ne biztosítsuk, hát ez egy fontos terület, bizonyos hajókat ott állomásoztatnak egy-egy öbölben, és hogyha a Kanári-szigetek térségében balesetre kerül sor, akkor gondoskodni kell arról, hogy időben ott lehessen egy mentőhajó, hogy a károkat meg tudja oldani. Tehát vannak az ügynökség szolgálatában hajók, amelyek kettős feladatot látnak el, és balesetek esetén a helyszínre sietnek. Már egy ideje foglalkozunk azonban az új feladatkörökkel is. Emlékszem, hogy, hogy ilyen új hatásköröket, feladatokat teremtettek az ügynökség számára. Például egy olajfúró platformon bekövetkezett baleset esetében Fleckenstein úr foglalkozott ezzel. Nyilvánvalóan ez is az ügynökség hatáskörébe tartozik most már, hogy eljárjon ilyen esetekben. A következőkre kell tekintettel lennünk. Az új feladatok új üzemeltetési költségekkel is járna, de ugyanakkor ezzel párhuzamosan hatékonyabbá kell tenni a, a pénzek, a, a díjak, a szolgáltatási díjak beszedését. Nyilvánvalóan itt a tanácsal egyetértésben kell eljárni. A tanács kísérletet fog tenni arra, hogy az EMSZA kívánságait minél inkább csökkentsük, de nyilvánvalóan hajókra is szükség van. Ők úgy gondolják, hogy itt a tagállamoknak kell ezt fizetni. Fleckenstein úr kapja meg a szót. Köszönetet szeretnék mondani Taylor úrnak a munkájáért, alapvetően nagyon elégedettek vagyunk ezzel a jelentéssel. Papíron az EMSZ-nak új hatásköröket adtunk, új feladatokkal rót, ruháztuk föl, a parlament és a tanács ezzel egyetértett, de ezeket az új feladatokat nyilvánvalóan új források nélkül nem fogja tudni ellátni az ügynökség. Az ügynökség már bebizonyította, hogy a forrásokkal nagyon hatékonyan tud felépni, nem minden ügynökség állíthatja ezt magáról. És a a hozzáadott értéke az EMSZ-nak, tehát hogy még korai időpontban felismerje a szennyezéseket és mentesítse a károktól az adott területet, ez rendkívül értékes szolgáltatás. Éppen ezért fontos, hogy ne a rossz helyen spóroljanak a tagállamok, ha majd katasztrófákra kerül sor, és az EMSZA adott esetben akkor látja, hogy nincsenek forrásai arra, hogy megfelelő hatékonysággal járjon, akkor már késő lesz. Aztán azt kell, hogy mondjam, hogy az infláció aránya jelenleg nem annyira magas, de hát 7 éves időszakra van szó, és ez nincs belekalkulálva a számokba. És erre nincsenek források elkülönítve a tervezet. A számolt időszakban 154 millió eurót kapott az ügynökség, és most az új feladatok ellenére is csak plusz 6 millió eurót kívánnak neki juttatni. Én nem gondolom, hogy ez lenne a helyes eljárás, éppen ezért nagy mértékben egyetértek az előadó által elmondottakkal, azaz, a 185 millió eurót kellene, hogy kapja az ügynökség. Az előadó ugye nagyon részletes számításokat végzett, ez rendben is van, de ez még úgy gondolom, még mindig nem kielégítő ez a táblázat. Meg kell nézni, hogy mire kell fordítani a pénzt. A clean set hálózatot ugye ki kell terjeszteni ahhoz, hogy a tengeri létesítményeket, fúró tornyokat megfelelőképpen biztosítani eh, lehessen. speciális felszerelésekre van szükség, hiszen az olaj- és gázipari létesítmények esetében nem lehet a hagyományos eh, tankhajókkal megoldani a katasztrófa helyzeteket. Új hajókat kell bérelni, és megfelelő személyzetről is gondoskodni kell. Nyilvánvalóan nem kell túl sok szakember, de hát mégiscsak a, a szakismeretre szükség lesz. Mi számításaink alapján 190 millió eurót szeretnénk juttatni az ünnökségnek, láthattuk, hogy a az EMSZ 185 millióra beszél, úgy gondolom, hogy itt sikerül majd kompromisszumra jutnunk az előadóval. Egy dolog van, ami alapvetően nagyon bosszant engem. Ugye arra van szó, hogy aki valamit megrendel, az fizetni is kell a szolgáltatásért. Itt nem Kallas biztos úrról volt szó, hanem Öttinger biztos úr volt az, aki fellépett, méghozzá egy általunk üdvözölt irányba kívánt lépni. És miért éppen a környezetvédelmi energia tárca forrásaiból nem akarnak megfelelő összegeket juttatni erre a célra. Hát ez egy, egy költői kérdés, amelyet valószínűleg nem tudunk megfelelőképpen megválaszolni. Most pedig Bilbao asszony kapja meg a szót. Gracias, presidente. Eh, agradecer, como no, al señor. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Taylor úrnak a megtett erőfeszítéseket. Úgy gondolom, hogy az érveket már eh, megfelelően bemutatták, az ügynökséget mm, megreformálták, új jogköröket kap az ügynökség, mm, a számok elég beszédesek. Nem lehet mindezt elvégezni, hogyha nem kap több pénzt, több, nagyobb költségvetést az ügynökség. Az ügynökség történelme létrehozása eh, során a válságok Eh, Erika, mexikói öbből, eh, katasztrófák egy csomó mindent megváltoztattak, eh, végül az ügynökség jogkörei is megváltoztak. Na most nem szabad megfeledkezni arról, hogy az ügynökség feladatkörei megváltoztak ennek, költségvetési kiadásai is vannak. Az előadó azt mondja, hogy ugye költségvetési nehézségek vannak, de hát ettől függetlenül a parlamentnek egyértelmű álláspontja kell, hogy legyen, hogy amennyiben a tanács növeli a feladatköröket, akkor a pénzt is növelni kell. Ami számomra szintén eh, fontosnak tűnik, és a korábbi jelentésben ki is mondtuk, Szóval a műszaki adatokat jobban kell elemezni, jobban meg kell ismerni az innovatív gyakorlatokat, a tagállamok jó gyakorlatait ki kell cserélni, a nagy mértékű szennyezéssel járó katasztrófák esetében a tájékoztatást is javítani kell, illetve ki kell cserélni a kommunikációs technikákat az ügynökségnek a dolgozóit is tovább kell képezni, amennyiben megint katasztrófa következik be, bár bízom benne, hogy nem fog, akkor kiderül, hogy milyen sokba kerül nem figyelembe venni mindazokat, amiket elmondtam. Az előadóval egyébként egyetértek, módosítókat fogunk benyújtani, az adatok feldolgozása jó gyakorlat tagállamok közötti koordináció továbbképzés témájában, és úgy gondolom, hogy akkor ennyi konszenzusra tudunk majd jutni talán. Köszönöm szépen, elnök úr. Talán azzal kezdeném, hogy emlékeztetem a kollégákat. Taylor úr, az előadó is említette, hogy itt ennél a napirendi pontnál nem az a kérdés, hogy az EMSZ-nak legyen-e új feladatköre, mert az már van neki, hanem a finanszírozásról kell itt vitát folytatnunk. Lehet, hogy én egyedül maradok, veszigetelődök ezzel a véleményemmel, de én úgy gondolom, hogy nem kellene többet pénzt adni az ügynökségnek, hiszen minnyáján tudjuk, hogy a több éves pénzügyi keretről szóló tárgyalások során valószínű, hogy a költségvetést ugye le fogják faragni. Most pedig egy konkrét szervezetnek többlet pénzt kérünk. Az elnök úr tudja, hogy én nem nagyon pártolom az én ügynökségeket, de hát most nézzük végig őszintén, hogy honnan indult ez az egész dolog. Amikor a költségvetéseket nézzük, akkor az ember hajlamos rögtön azt mondani, hogy ó, itt ezt növelni kell, meg amaszt is növelni kell. Nem vizsgáljuk meg a többi opciót. Számomra további opció lenne mondjuk más költségvetési fejezeteknél megtakarítás elérése szocialista kollega is említette. Én a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság tagja is vagyok, és folyamatosan azzal szembesülök, hogy különböző költségvetési fejezeteknél pénzek maradnak meg, kerül, nem kerülnek elköltésre át lehet csoportosítani egyik tétel kárára a másik tételhez kereteket. És én inkább ezt pártolnám ebben az esetben is. Mielőtt európai képviselő lettem, helyi önkormányzatoknál dolgoztam, és időnként többlet feladatokat kaptunk, de akkor nem kértünk rögtön többletköltségvetést is, hanem más osztályok keretéből takarítottunk meg. Tehát ezt kérem én is, hogy az ügynökség esetében és megtakarításokkal érjük el a célt a költségvetés fő összege nem eh, növekedhet, hiszen reálértéken csökkenni fog az EU költségvetése. Úgyhogy eh, abból kell gazdálkodnunk, amink van. Taylor úr, én nem tudok egyetérteni, én inkább csökkenteném az EMSZA és más ügynökségek költségvetését. Réke úr, köszönöm elnök úr, nagyon röviden Bradban úr a számból vette ki a szót, kisé eltér az én véleményem. A 2014-es költségvetésnek jelentéstevője vagyok. Hallottam az előadó és az adók véleményét egyet értek velük. Na, másfelől én Bradburn úrral ellentétben inkább pártolom az ügynökségeket, de hát a 0,6-os költségvetési e, keret valószínűleg csökkenni fog, úgyhogy ha az ügynökségnek több pénzt adunk, akkor valahonnan máshonnan el kell azt venni, és e, nem ez az egyetlen ügynökség, a vasúti ügynökségnek is többlet feladata lesz az interoperabilitással. Szóval azt akarom mondani, hogy érdemben egyetértek az előadóval, de most sajnos olyan költségvetési padhelyzetben vagyunk, amiből még nem sikerült kilábalni, úgyhogy ezen el kell gondolkodnunk. Frankenstein úr, röviden kérem, mert ki akar ugrani a székéből. Három mondat. Először is éppen most azt mondtuk, hogy az EMSZA mellett döntünk, mert hogy további költségeket a további ügynökség számára meg akarunk akadályozni. Második dolog, hogyha igazuk van, akkor mondja meg kérem azt, hogy hol máshol, mely ügynökségnél tudunk spórolni. Itt nem lehet azt mondani, hogy pénz nélkül még több feladatot lássanak el. Harmadik pont, és hogyha minden úgy stimmel, ahogy ön azt mondja, Riké úr, úgy gondolom, hogy a választóknak azt kellene mondanunk, hogy az orruknál fogva vezettük őket, azt mondjuk ugyan, hogy az emszalás el a feladatokat, de nem adunk nekik pénzt ahhoz, hogy a megfelelő eh, berendezéseket vásárolják és ellássák ezeket a feladatokat. Bizottság, eh, bölgasszony kapja meg a szót. És hogyha röviden tudna beszélni, Berg asszony, nagyon örülnék. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Taylor úr, és köszönöm a részvevőknek a vitát, amit folytattunk. Ez e, valójában nem a tényáról van szó, hogy jó vagy nem jó az, hogy ez az ügynökség hogyan végzi a munkáját, de pénzügyi kérdésekről van szó. A bizottságnak nyilvánvalóan nehéz volt a helyzet, amikor ezt a javaslatot el kellett készítenie. Természetesen mi figyelembe vettük azt, hogy milyen ö, új előírásai vannak az új finanszírozási rendeletnek, és azt is láttuk, hogy milyen új feladatai vannak az ügynökségnek, amit át kell vennie, függetlenül a jövőre vonatkozó több éves pénzügyi keret tárgyalásokról. Amit mi eldöntöttünk, az, és amit mi javasoltunk pénzügyi szempontból, úgy gondolkodtunk, hogy végül is az ügynökség költségvetését stabilizálni kell az elkövetkezendő 7 évre vonatkozóan, és feltételeztük, hogy ez egy eleme, tehát hogyha azt akarjuk, hogy legalább egy része biztosított legyen, illetve ez az külön speciális munkája, és nem akarjuk azt, hogy ez hátrányos helyzetbe hozza a többi ügynök tevékenységét az ügytökségnek, akkor be kell fagyasztani a, azt az összeget, ami 140 valahány milliót javasoltunk a szennyezési tevékenységekre, és azt is figyelmetük, hogy az EMSZA időközben piaci tevékenységet is foglalkozik, jobb szerződéseket tud kötni, és úgy gondoltuk, hogy ez is az új pénzügyi keretben is figyelembe vehető. És a költségvetési stabilizációba még azt is belevettük, hogy kell egy kis pénz ahhoz, hogy bevezetésre kerülhessenek az új tevékenységek, és ezért mondtuk azt, hogy erre a kis mennyiségű tevékenységre valószínűleg felesleges lenne új hajókban gondolkodni, ami sokkal drágább lenne. Tehát a bevezetésre tegyük lehetővé, hogy az EMSA elkezdje használni azt az összeget, ami mind utolsó lehetőség van, és amit már nem lehet a meglévő hajókkal finanszírozni. Ezért úgy gondolom, hogy a parlamentnek és a tanácsnak be kell tölteniük a költségvetési hatósági szerepkörüket, mert valójában erről van szó. Mi készen állunk arra, hogy technikai kérdésekkel foglalkozunk, az EMSZ-val vagy a bármelyik tagokkal, hogyha meg akarja fogalmazni a módosító indítványát, de azt a 11 módosítót figyelembe véve, amit eddig láttam, még egyszer azt mondanám, hogy a megszorított költségvetéstből indultunk ki, és konstruktív módon szeretnénk kezelni ezeket a kérdéseket. Egy kicsit át tudnánk fogalmazni, de ezt szeretnénk azt is hallani, hogy a tanácsnak mi mindenről a véleménye. Köszönöm, elnök úr. Rendben. Szeretne valamit hozzátenni, mielőtt a határidőket megmondom. Köszönöm szépen, elnök úr. Hallottam a választ, és természetesen más költségvetési sorokról kellene pénzt áttenni, és ezt kellene megemelni. Ez nem zár, e kettő nem zárja ki egymást. Én is dolgoztam hosszú évekig önkormányzatnál, és költségvetési kérdésekkel foglalkoztam, méghozzá kreatív módon. Tehát a szociális és környezetvédelmi előnyei vannak annak, amit az EMSZA végez tevékenységként. Tehát még 25 millió euró kellene 7 évre, ez 2,5 millió euró tulajdonképpen évenként. Hogyha megnézzük ennek a hogy mibe kerülnek a szennyezés elleni tevékenységek, a monitorozás, csak maguk a műholdak, 8,4 millióba kerülnek. Tehát itt igazán folytatni kell a párbeszédet, és ezt az érvet kell alkalmaznunk, és, inve, és kreatívan meg kell találnunk, hogy honnan lehet ezt a pénzt előteremteni. Elnök, köszönöm szépen a határidő a módosítókra június 27-e a bizottsági szavazás szeptember 20-án lesz, és a 17-én lesz, és a végleges szavazás még nem tudjuk. Következő napi rendi pontunk a rövid meghallgatás a repülési idő korlátozásával kapcsolatos intézkedésekről. Remélem mindenki itt van, aki ebben a témában érintett. Engedjék meg, hogy azzal kezdjem, hogy továbbra is várjuk a bizottságnak a javaslatát, az EASA javaslatával, ami a repülési időkre vonatkozik, és nagyon több hónappal ezelőtt voltam jelentéstevő ennek a témának. Szeretném emlékeztetni a tagokat, hogy ez a javaslat komitológia keretében került ö, terítékre, és csak a, hogyha a bizottság előállt az ajánlásaival, akkor vagy egy egyértelmű igent vagy nemet tudunk mondani, hogyha nemet szavaznak, akkor a jelenlegi státuszkó marad, tehát a jelenlegi repülésügyi időkorlátok. Ahhoz, hogy ez teljesen világos legyen, mert úgy, gondol, úgy érzem, hogy voltak itt kisebb félreértések azzal kapcsolatban, hogy a parlament mit tehet és mit nem. Emlékeztetni szeretnék arra is, hogy ez egy operatív jelentés, tehát nem a szociális partnerek közötti tárgyalásokkal kapcsolatos és a munkaviszonyokról, mert az a szociális partnereknek a területe. Az időzítésének 10 percet kap a bizottság, 10 percet kapnak a légitársaságok, kétszer 5 pontban, 5, 10 percet kapnak a szakszervezetek, 10 percet a Nemzeti Repülésbiztonsági Vélemény, 5 a szakértőknek és 5 a az EASZ-nak, és utána pedig kérdések és feleletek következnek. Amit szeretnék hangsúlyozni, hogy rengetegen kértek szót, nagyon sokat akartak hozzászállni, gyakorlatilag mindenki beszélni szeretett volna. Úgy tűnik, hogy a képviselők még akár júliusban is folytatták volna ezt a meghallgatást, de nagyon sajnálom, de nem tudok ö, több időt adni, mint amennyink van. Tehát akkor kezdjük először is azzal, hogy a DJ Move, a ö, ö, Matthew Baldwin úr kapja meg a szót a repülés és nemzetközi ö, közlekedési ügyek főigazgatóságától. Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit, hölgyeim és uraim, szeretnék csak a saját időmben beszélni, mert kíváncsi vagyok, hogy a többiek mit mondanak el, ez nagyon fontos. Köszönöm, hogy megszervezték ezt a meghallgatást, és elhívták a bizottságot, és igen, ez nagyon is helytálló, hogy ma tartjuk ezt a Megbeszélés hiszen az évek során már rengeteg vitát folytattunk a repülési idő korlátozásával kapcsolatban, és hát nagyon sok szakértelem is összegyűlt, szakismeret is összegyűlt ebben a fontos kérdésben. Szeretném egy kicsit bevezetni a témát, és elmondani azt, hogy hogyan is jutottunk el odáig, hogy a jelenlegi korlátozásokkal kapcsolatban módosításokat javasoljunk. Először is szeretném elmagyarázni azt, hogy itt három dologra van szó. Biztonságról, a biztonságról, és harmadszor is a biztonságról ez nem a szociális feltételek módosításáról szól a pilóták és a legénység számára. Ez egy külön foglalkozik ezzel a kollektív munkaszerződések eh, területén. Itt nem is arról van szó, hogy költségeket teremtsünk a, a légitársaságok számára, itt elsősorban az utasok és a legénység biztonságáról van szó. Ez az motorja a mi jogalkotási javaslatunknak, és úgy gondolom, hogy eh, helyesen mondom azt, hogy itt hogy, és e- hogy ebben mindenki más is egyetért, hogy itt a biztonságra van szó. A biztonsági célkitűzést úgy célkitűzésre gondolom, hogy eleget tettek a 2012 októberi EASA tanulmányban, ahol különböző érdekelt felekkel folytatott konzultációk nyomán javaslatokat dolgoztak ki, és a javaslatokat melegen üdvözölték az a bizottságon belül, de az is világos volt, hogy vannak bizonyos két értelműségek, amelyeket tisztelzik, el. Így kéz a kézben egyetműködik az elsz és szeretnék köszönetem mondani a kiváló munkájukért, a kreatív tanácsadásokért, kiváló javaslatokat dolgoztak ki, amelyek még inkább erősítették a mi javaslatokat. Hát a szakszervezetek is agályok aggodalmukat fejeztek azonban ki, különösen a reptéri szolgálati időről, a tartalékos szolgálatról, a repülés közbeni legénységi pihenőről, a későbbi eh, szolgálatkezési időkről, és el kell ismernünk, hogy itt azért előrelépésre sor került ezeken a területeken. Úgy gondolom, hogy más területeken is, itt is javaslatokat dolgoztunk ki, ez pedig a csökkent, biztonsági feltételek csökkentésének kizárása területén, ez a non-regresszió zárazik, ugye, és úgy tűnik, hogy számos alkalommal már megvitattuk ezeket a kérdéseket a légitársaságokkal, a szakszervezetekkel is, de úgy gondolom, hogy most már sikerült a megfelelő egyensúlyt megteremteni a biztonság tekintetében, és hát, hát várjuk, hogy mindkét ma is a, a fenntartásaikat egy kicsit visszább vonják. Nagyon sok minden várható jövőben, itt a legfontosabb szándékunk az, hogy az EASZ szabályozó bizottság elé vigyük a javaslatokat, itt a tagállamok képviseltetik magukat, és reméljük, hogy pozitívan értékelik majd július 11-én a javaslatunkat. És ha a bizottság elfogadja ezt a javaslatot, akkor a tanácsnak és a parlamentnek három hónapja lesz arra, hogy vagy elfogadja, vagy elutasítsa egészében a javaslatot. Valószínűleg ez októberre lesz várható. Ezzel pedig rátérnek a második pontra, amivel úgy gondolom szintén mindenki más is egyetért, az az, elnök úr, hogy itt az ideje, hogy most már lépjünk, nagyon kevés ö, olyan dolog van, amit ilyen átfogóan elemeztek már, és ekkor a konzultáció övezte, mint ezt a témát, de hát ebben a tekintetben valóban szükség is van erre, itt türelemre és, és óvatosságra is szükség van, és ami most valóban megszületett, az egy nagyon stabil, szolid javaslat, amely még biztonságosabbá teszi a repülést Európában. Erre nagyon büszkék vagyunk. A javasolt szabályok még szigorúbbak és még nagyobb biztonságot garantálnának. A jelenlegi szabályokra vonatkozó javaslat, módosítások úgy gondolom a legtöbb tagállamban növelni fogják a biztonság mértékét, és olyan biztonsági szintet fog javasolni, amely máshol is fenntartja a jelenlegi szintet, és amely egyenlő mértékű az Egyesült Államok beli feltélekkel. Nem azonosak ezek a követelmények, de egyenlő értékűek. Úgy gondolom, hogy a repülős biztonsági kockázatokat úgy gondolom, hogy különböző enyhítő intézkedésekkel is lehet célozni. Itt nem szeretnék akár csak egy nappal is késleltetni azt, hogy ezeket az intézkedéseket elfogadjuk és végrehajtsuk, hiszen valóban úgy hiszük, hogy az utasok, a polgárok és a legénység érdekeit szolgálják ezek a javaslatok. Nagyon fontos ezen kívül a tudomány is ebben a kérdésben. Rengeteg szakismeret és tudományos ismeret gyűlt össze ezen a, tek, ezen a területen, és ezt mind figyelembe is vettük. Természetesen mi hiszünk abban, hogy tudományos elveken alapuló javaslatokat szükséges kidolgozni. A médiában is máshol idézett tanulmányok lehet, hogy nagyon értékesek bizonyos szempontokból, de mégis félreértelmezhetőek akkor, hogyha kiragadják a kontextusból az ott állítottakat. Tehát úgy gondolom, hogy ezeket a tanulmányokat nem lehet arra használni, hogy összességében értékeljük a kidolgozott javaslatot, és alternatívaként a bizottság szeretné, hogyha a repülési korlátozási időket átfogó felülvizsgálatnak vetnénk alá, és itt fontos az ELSZÁ véleménye, és Látom, hogy sikerült betartanom a hozzászólási időmet, és hát a végén nagy örömmel fogok majd reagálni, az, de igazából mi meghallgatni szeretnénk a résztvevőket. Köszönjük szépen, Boldvin úr! a Mielőtt a légitársághoz um, uh, fordulnék, üdvözlöm a vendégeket. Brandenburg tartományból jöttek uh, Fleckenstein úr, vendégei, üdvözöljük Önöket, reméljük, hogy élvezni fogják a brüsszeli látogatást. És akkor következzenek a légitársaságok, és Vincent de Froy úr, ezt az első hozzászólunk, az Európai Légitársaságok Szövetségét képvisel. De Froy úr, 5 perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani azért, hogy az EAE-át meghívták erre a fontos meghallgatásra. Nagyon fontos, hogy a pilóták ne fáradtan vezessenek a biztonság szempontjából, és a légitársaságok sosem tesznek engedményt a biztonságból. Hogyha a biztonság túl drágának minősül, akkor próbáljuk ki, mennyibe kerül a baleset. Szóval mindenképpen minden feltételt teljesíteni kell, ami a biztonsághoz fontos. Ebből a szempontból fontos arra is gondolni, hogy hogy közös a felelőssége a légitársaságnak és a személyzetnek. A légitársaság szigorú szabályokat alkalmaz, és a személyzet tagjainak a pihenési időket is be kell tartaniuk annak érdekében, hogy mindig kipihenten vezessenek. Nagyon hosszú szabályozási folyamat eredménye a repülési időszabályozás, nemzeti repülési hatóságok, légitársaságok, Európai Unió. körülbelül közel 50 tudományos vizsgálat készült a biztonsági adatokról. E javaslat alapján az Európai Unió az egyik legszigorúbb repülési időszabályozást tartja fenn, még a németországi, franciaországi, spanyolországi és más országokban javasolt OPS szabályoknál is szigorúbbat. A, ZAE az AEA e e, javaslata a jelenlegi Egyesült Királyságbeli e, szabályoknak felel meg, és ez nagyon helyes, hiszen az Egyesült Királyság polgári légi hatósága egyfajta benchmarknak számít. A az Egyesült Államok szabályainál is szigorúbb a javaslat. Egyes érintettek azonban érzelmi összetevőket is bevinnének a vitába, egyéni paramétereket próbálnának átvenni különböző szabályozó rendszerekből, illetve féltudományos eredményekre is hivatkoznak az a e úgy gondolja, hogy a repülési idő nagyon bonyolult dolog, és nagyon sok összetevő múlik, ezt az egész csomagot együtt kell tekinteni, nem lehet leegyszerűsíteni egy ilyen nagyon bonyolult kérdést. Azt is fontos hangsúlyozni, hogy ez az a e, biztonsági szabályozó hatóság, és az a feladata, hogy olyan határokat szabjon meg, e, amelyek a biztonságot szolgálják, e, nem foglalkozik azonban a szociális ügyekkel az Európai Parlament közlekedési szakbizottsága az illetékes éppen ezért, és nem a foglalkozatási és szociális ügyek szakbizottsága. A pilóták, a szakszervezetek és a munkadók között ti megállapodás határozza meg a szociális feltételeket, de a repülési idő más dolog. Az szigorúbb a korlátokat pártoljuk az AEA. Úgy gondolja, hogy az EASA javaslat kiegyensúlyozott, egyes nagyobb légitársaságok számára is költségeket vethet fel ugyanakkor támogatni kell. Például 11 óra 45 percről 11 órára csökkentik az éjszakai repülés korlátját. Ez azt jelenti, hogy egy harmadik pilótára van szükség, hogyha messzire repülnek. Egyesek azt mondják, hogy ez tudományosan nem indokolt. Egyes érintettek helytelen információkat terjesztenek, például arról, hogy az ügyeleti idő alatt nem tudnak aludni a pilóták. Ez nem korrekt, nem korrekt azt feltételezni, hogy az EASA javaslat miatt le kellene szállni a repülőnek, hogy a pilóták pihensenek. Tehát ez éppen olyan éppen úgy nem igaz, mint hogy azt állítanánk, hogy egy otthoni, otthon töltött ügyelet alatt nem alhat egy pilóta. Tehát egy késő esti repülésnél is megvan erre a lehetőség az AEA e közös biztonsági szabályokat pártol az egész közös európai repülési piac számára, olyan módon, hogy az összes légitársaságnak ugyanazokat a szabályokat kelljen teljesítenie. Nagyon jó lenne, hogyha nem siklana ki a folyamat, és nem terjesztenének hamis információkat, keltenének félelmet egyesek. Köszönöm. Elnök Erik Moinson következik, aki a Nemzetközi Légitársaságok Szövetségének a biztonsági és operatív igazgatója. Tessék! Tisztelt elnök úr, tisztelt szakbizottsági tagok, köszönöm szépen, hogy megszervezték ezt a meghallgatást az új FTL szabályokról. Engem nem csak mint az IAKA biztonsági kérdéseivel foglalkozom, hanem mint konzultatív bizottsági tag is, és az IAKA elsősorban a turizmus számára biztosít légijáratokat, és a turizmus és közlekedési szakbizottsághoz tartozik ez. Az IAKA az, amelyeket leginkább érintik az új FTL szabályok. Miután a legtöbb európai dolgozó nyáron veszi ki a szabadságát, és vagy nyár közepén, vagy pedig éppen téli hónapokban van a legnagyobb utasszám, ezért nagyon nehéz ezeket az előírásokat betartani havi átlagban. A nyári csúcsokban az diakának több fordulót kell biztosítani a légjáratokból és ahogy lá, mutatja ezt a ö, piros vonal szemben a kékkel, ami az általános ö, repülőket. Az európai fogyasztók pedig el akarják tölteni a szabadságukat, és az iakának éppen ezért különböző ö, destinációkra kell, ö, célhelyekre kell biztosítani járatokat. Vannak helyek, ahol csak naponta egyszer vagy kétszer ö, turista osztályon és több különböző kiindulási pontokból indítanak járatokat. Ez azt jelenti, hogy sokkal több légjáratot kell elhelyezni a légtérben, és ez még nagyobb problémákat jelent, nem beszélve arról, hogy ez milyen gazdasági hatásokkal van az üzemeltetőkre az ilyen kapelnek pedig az a célja, hogy megfizethető áron juttassa el a turistákat, az üdülőket és a üdülés számára nem megfelelő a turista osztályi vagy a, a business komfort osztályi ár. Éppen ezért az IAKA nagyon nagy mértékben használja a keskenyebb gépeket. A rendkívül jó biztonsági tapasztalatok ellenére meg akarják tiltani azt, hogy a repülési idő alatt pihenjen a személyzet a turista osztályi ülésekben és a biztonsági előírások benne vannak, de nem a magában a végrehajtó utasításban, és ez lehetővé teszi a további bizonyítékokat. 60%-a az összes iaka járatoknak több mint egy órát tart, és nem tudnának működni akkor, hogyha még további előírások lennének, hogy csak 10 órát repülhetnének a szabályok szerint. Ezek a ezeket a keskeny gépek biztosítják, és nem lehet ezt növelni. Ez egyetileg azt jelenti, hogy egyes siaka cégeket annyira érinteni, hogy akár 100%-át is ki kellene venni a járataiknak. Az IAKA, hogyha nem tudnak tovább dolgozni ezekkel a szabályokkal, akkor ezt senki nem veszi át ezeket a járatokat az, el, el, az ismertetett okok miatt, és ezeket a járatokat akkor mindenki elveszíti. De nem csak rólunk van szó. Azt is kérjük a ö, Közlekedési és Turisztikai Bizottságtól, hogy vizsgálják meg az FTL szabályokat, hogy ez hogyan hathat például a görög szigetekre, a kanári szigetekre, Ciprusra, vagy más olyan területekre, amelyek üdülési, amelyeket ütülési célral keresnek fel az emberek, és amiket ebben az esetben senki nem látna el légjáratokkal. Ezért fontos, hogy különböző megbeszélésekre kerüljön sor a nemzeti hatóságokkal, és én csak támogatni tudom, az EASA szabályainak a végkimenetelét. De jó, fontos lenne, hogy további időt kapjanak a légitársaságok, hogy megfelelő pihenésre alkalmas helyet tudjanak kialakítani. Az Európai Légügyi Biztonsági Ügynökségtől azt várja az IAKA, hogy a hasonlóak legyenek a szabályok, mint amit a véleményünkben kifejtettünk gondosan meg fogjuk vizsgálni a gazdasági hatásokat és a tudományos szempontokat, nem csak a repülés szempontjából, hanem a turisztikai iparág szempontjából is, mielőtt döntést hoznánk. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Now for the trade unions. Köszönöm szépen, most pedig a szakszervezetek nevében el, elsőként Elizabeth a Csika az ETF képviseletében 5 percben. Szép jó napot, hölgyeim és uram! Tisztelt Európa Parlamenti képviselők itt a Trans szakbizottságban. Szeretnék Brian Simpson elnök úrnak köszönetet mondani, hogy meghívta az etf et hogy részt vegyen ezen az eszmecseren. Elizabeth Kika vagyok az Alitára legénységének tagja voltam 26 éven keresztül, és az ETF eh, légikísérői részlegében veszek részt. Nagyon rövid az időm, így most azonnal rátérek a lényekre. Az első dia az ETF által javaslandó javításokat tartalmazza jó lenne, hogyha ezek a végső rendeletben helyet kapnának. Ezek a javaslatok mind arra vonatkoznak, hogy a repülés biztonságosabb itt. Tartalékos szolgálatra, a reptéri készenéti idő, a későbbi szolgálatkezdés, a reptéri szolgálat, az éjjeli repülés, a munkaidő irányelv, az egészség és biztonság irányelv, a csökkentős kizáró szociális záradék, a tudományos felvizsgálat mind ide tartoznak, és ezek a javítások valóban rendkívül fontossággal bírnak. hogy ezek ezek nem kerülnek bele a rendeletbe, akkor az ETF úgy gondolja, hogy ez fáradtsághoz fog vezetni, és a biztonságot csökkenti majd. Az egyik legfontosabb aggodalmunk a készenléti időre vonatkozik. A bizottsági javaslat azt jelenti, hogy a, azt fogja jelenteni, hogy a legénység akár 16 órán keresztül is készenlétben kell, hogy legyen, majd utána repülnie kell, így akár 22 órán át kell majd ébren lennünk, és ezután le kell szállniuk még egy repülőgéppel. És eh, hát a légitársaságok ugye megpróbálják leginkább kihasználni a maximális repülési időket és a maximális szolgálati készenléti időket annak érdekében, hogy hogy gazdaságosabban működtetessék a vállalatokat. Itt a biztonságnak nincs igazán a szerepe. Egyelőre nincs felső plafon küszöbérték arra vonatkozóan, hogy mennyi lehet a készenléti idő, és 23 óra és 7 óra közötti készenléti idő, ráadásul nem is járul ahhoz hozzá, hogy csökkenjen a repülési szolgálati idő, mindez hozzájárul ahhoz, hogy egyre fáradtabb legyen a legénység. Jelenleg a légitárságok egyre inkább a gazdasági szempontokat veszik figyelembe, kevésbé a fáradtság, a fáradtság kezelési szempontomat. És a jelenlegi javaslat is ahhoz járul hozzá, hogy a gátlástalan üzemeltetők még inkább a legálisan még lehetséges maximumot kihozzák a legénységből. És itt erre oda kell figyelni, hogy 16 óránál ébren kell lenni 24 órából normál esetben az embernek ugye 8 óra alvás szükségeltetik, de az, hogy itt tulajdonképpen 22 órára fogadták el a készenlétes repülési időt, ez, ez azt jelenti, hogy a biztonságot nem tudják garantálni. Ez nem biztonságos, nem átlátható és működtetési szempontból sem megfelel az újfajta szabályozás. Ennek vannak egészségügyi, szociális következményei is a legénységre nézve. Ez mind-mind fáradtsághoz és a biztonsági szint csökkenéséhez vezet. Tehát nagyon fontos a készenléti idő, amely ugye kiszámíthatatlan, olyan nehézségekkel kell szembenézni, ahol nehéz tervezni a megfelelő alvási időt, és a, ez a fajta alvás nem a normál alvásnak felel meg, és hát megerősítették a tudományos tanulmányok is, hogy ez a fajta alvás, megvonás vagy rossz alvás a döntéshozatalt, a biztonságos döntéseket is hátráltatja. A mentális egészséget is károsítja, például a depresszióhoz is hozzájárul. A, a legénység feladata valóban mentálisan és fizikailag is egy nagyon nehéz feladat, és tulajdonképpen, amikor veszélyhelyzetre kerül sor, akkor ez nehézséget jelentett. Jó lenne, hogyha tehát így felső plafonértékeket vezetnének be arra vonatkozóan, hogy mi lehet a és a repülési idő, a jelenlegi szabályozás nem tudományosan megalapozott és nem kivitelezhető. E, hogyha ezt rugalmasabban és másképpen kezelnék, akkor e, ez jobb megoldás jelenteni, de túl sok rugalmasság lehet, hogy a biztonság kárára menne. Nagyon fontos az, hogy a bizottság megfelelő szabályokat javasoljon, rendkívül fontos, hogy a bizottság tegyen eleget az ígéretének, és hogy a képviselők is biztosítsák azt, hogy a legjobb szabályozó gyakorlatot kövesse a bizottság biztonsága és feltételeket egészségügyi szempontból és más szempontból is biztonságos szabályokat kell itt javasolni. Nemzeti szinten is a szociális és az egészségügyi standardok megvédése a cél. Ez a szabályozás azonban nyilvánvalóan káros szociális hatásokkal fog járni, és ezeket még csak nem is értékelték ki. Nagyon fontos, hogy tudományos alapon és jó szabályozási gyakorlatokon alapuljon ez a javaslat, a jelenlegi javaslat pedig nem tudományosan megalapozott. Köszönöm szépen! Thank you. Köszönöm szépen. Most pedig John Horn következik, eh, az Európai Pilóta eh, Szövetség eh, igazgatója. Öt percben legyen kedves. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők. Jó napot kívánok, John Hornnak hívnak. Pilóta vagyok, egy nagy Egyesült Királyságbeli a légitársaságtól A320-as és Boeing 737-es gépekkel repülök közép és hosszú távon, Európán belül is sokat. Szeretnék köszönetet mondani ezért a lehetőségért, hogy elmondhatjuk, hogy mi a mi megközelítésünk, és miért jelent gondot nekünk a biztonsági e, javaslat. E, nekünk dolgozó, működő pilótáknak nagyon gyakran elvont számokról és koncepciókról beszélnek, érthetetlen technikai részletekről az emberekről. Én elmondom, hogy mi fog történni. Két pilóta gyakran rossz időjárási körülmények között, időnként műszaki problémák mellett teszi le a gépet. Ezt képzeljék el azért, mert nekünk most szükségünk van az EU demokratikus népképviselőire. Mindig a legjobb gyakorlatot követik a légiforgalmi szabályozásban. Ez a javaslat azonban ezt a magas színvonalat nem eh, veszi figyelembe, eh, sőt a tudományos eh, tényeket sem. Ráadásul a parlament világos utasítását semmi szerint a, hát, a tudományos tényeket kell alapul venni. Hogyha a tudományos ajánlásokkal szembe megy a javaslat, akkor ezt nem szabad elfogadni az Európai Parlamentnek kell most politikai iránymutatást adni azért, hogy ne a kereskedelmi érdekek érvényesüljenek. A tudomány félreállítása mellett az EASA folyamatosan félreértelmezi az általán megrendelt tanulmányok tudományos eredményeit. Az első széleskörű jelentés nem vették figyelembe, a másodiknak pedig komoly részeit ignorálták. Talán a hat legbefolyásosabb fáradtságszakértő mondta ki, hogy rossz ez a javaslat. A javaslatnak arra kellene irányulnia, hogy a több repülést megakadályozzák egy napon belül, és a piloták pihenését elő segítség egyértelmű tudományos bizonyítékok alapján, nem pedig kerekítések alapján kellene a javaslatokat megtenni. Végül pedig 10 órában kellene korlátozni az éjszakai repülést, nem pedig 12 és fél órában. Ez nem elvont dolog, emlékeztetnék arra, hogy ez mit is jelent konkrétan a valós világban a pilóták számára mit is mond a tudományos jelentés az éjszakai repülésről, az ETSC jelentésből idézek. Több tudományos jelentés, amit az ELSZA rendelt meg, eh, azt eh, hozta ki konklúzióként, hogy eh, éjszaka 10 óránál többet nem szabad repültetni a pilótákat. Tehát ez az abszolút plafon, és ezt nem csak a repülésben, hanem más iparágakban is bizonyították. Ettől még nem kell leszállni a repülőgépeknek, csak pótpilótákat kell vinniük magukkal az elszát jól tájékoztatták a tudományos szakemberek, ők mégsem veszik figyelembe a tudományos eredményeket. Az EP-nek kellene követelnie talán, hogy a mandátumot tartsák be. Aztán a standby-ról, az ügyeleti időről röviden annyit mondanék, hogy nagyon bonyolult ez a helyzet, de a javaslat szerint egy akár 22 óráig tartó munkanap után is a pilotáktól azt várják, hogy még tegyék le a repülőgépet. Rugalmas megoldásként a ügyeleti és a repülési időt összességében 18 órában kell korlátozni. Hogyan lehet ennél több munkaidő után azt várni a pilotáktól, hogy leszálljanak még a repülőgéppel. A parlament elvárásai nélkül, mármint hogy kötelező szabályok érvényesüljenek, ez nem fog megvalósulni ezek a javaslatok nem felelnek meg a céljuknak, nem veszik figyelembe a tudományos eredményeket, nem akadályozzák meg többszörös korai repülő, repülést, egy napon belüli több repülést, illetve 18 órában kellene korlátozni ugye a teljes munkaidőt, 10 órában az éjszakai repülést lehetővé kell tenni a tagállamok számára is, hogy még biztonságosabb rendelkezéseket válasszanak, de természetesen ez csak akkor valósul meg, ha kötelező cikkek kerülnek a szabályozásba. Mindenképpen az Európai Parlament irányítatására lesz ez szükség. Köszönöm szépen, elnök. A következő a Nemzeti Repülésbiztonsági Hatóságoknak a véleménye. Catherine Jones következik, az Egyesült Királyság polgári repülési hatóságától. Jones asszony. Thank you for inviting me. Köszönöm szépen, hogy ma meghívtak ide, hogy felvázoljam az Egyesült Királyságnak a véleményét a repülési időkorlátozással kapcsolatban. Eddig még nem született egy konkrét javaslat a, a bizottság részére, ezért csak a múlt októberben megjelent anyaggal kapcsolatban kívánom elmondani a véleményünket. Az Egyesült Királyságban a lényeg a biztonság, és ez mi vagyunk a felelősek azért, mint független szabályozó hatóság. Összességében úgy gondoljuk, hogy a javasolt intézkedési csomag lehetővé teszi az Egyesült Királyság biztonsági szabályainak a fenntartását, és Európában javulás hozhat. A CIA aktív tag ebben a munkacsoportban, és lehetővé tette, hogy felülvizsgálja a javaslatokat a különböző szakaszokban, független szervezetként, és kommentálja minden olyan esetben, amikor ez szükségesnek működő, minősült. A kockázati megközelítést támogatta a CIA is. A szabálykészítők, minden fő érintett tudományos információkat próbáltak összegyűjteni, és szak, tudományos szakvéleményeket. Ehhez is nagyon sok javaslatokat is tett a CIA és arra ösztönözték, hogy a vélemények tükrözzék a javaslatokat és a változásokat az eredeti elképzelésekhez képest. Fontos elismerni, hogy a fáradtságot több elem is befolyásolja a rendelkezések önmagukban nem tudják kezelni az összes fáradtsággal kapcsolatos veszélyt. A napi időkorlátok fontosak, de nagyon fontos az is, hogy a munkateher milyen jellegű és milyen kombinációban jelenik meg, ettől függően más és más fáradtságot okoz attól is függ, hogy az intézkedési csomag hogyan teszi lehetővé a fáradtság kezelését. Jelenleg a jelenlegi követelmények nem, tesz, nem írnak elő kötelezettséget az üzemeltetőkre, hogy fáradtság kezeléssel is foglalkozzanak. Ezért fontosak a köz, közös szabályok. Egy számos új szabályozó eszközt is létrehoz. A az üzemeltetőnek bizonyítania kell, hogy is érti a fáradtsággal kapcsolatos veszélyeket, és bizonyítani kell, hogy hogyan kezeli ezeket a kockázatokat, és az üzemeltetőnek és az biztonsági rendszerének a részét kell, hogy ezek képezzék. Ez lehetővé fogja tenni a CIA-nak, hogy tovább lépjen, és a végeredményére összpontosítson a szabályozásnak operatív körülmények között. Ebben látjuk a legjelentősebb előrelépést biztonsági vonatkozásban. A CIA elkötelezett, hogy tovább együttműködjön a szabályozás kialakításában és annak végrehajtásában, és a fontos, hogy az ügynökséget felülvizsgálja a hatékonyságát a javaslatoknak, és megvizsgálja az operatív adatok alapján ennek eredményeit és reméljük, hogy az ügynökség ennek eleget fog tenni. Ismerve a szabályoknak az alkalmazását operatív körülmények között, az mindenképpen egy fontos lépés ahhoz, hogy folyamatosan javulás való, valósulhasson meg az európai légügyi biztonság területén. Összefoglalva, a CII, mint független szabályozó hatóság rendelkezik minden elemmel, ami a csomagot képezi elkötelezett, hogy végrehajtsa a szabályokat, és nagyon nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az üzemeltetők bizonyítsák, hogy hogyan felelnek meg ennek a felelősségnek. A javaslat egy folyamatos javítási folyamatnak a része. Továbbiakban is aktív partnerek kívánunk lenni annak érdekében, hogy az európai légiközlekedésben fokozzuk a biztonságot. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig az éberség kezelési szakértő Alexander Gundel kap szót, aki a DLR légi egészségügyi intézményt képviselik önből. Öni a szó 5 percben. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! A következőkben négy dologra fogok koncentrálni. Először is a szakértők bevonásáról beszélnék, hogy az ELSA hogyan vonta be őket a munkába aztán különböző biztonsági fenntartásokról fogok beszélni, miközben kettőt fogok kiragadni, végül pedig a fáradtsággal kapcsolatos kockázatok kezelésének jelentőségéről fogok beszélni. a tudósok részvétele, tehát például alváskutatók, kronobiológusok és fáradtság szakértők bevonására két részben, két szakaszban került sok 2008-ban, illetve 2011-ben. Először létrejött a műbusz jelentés, tíz e, tudós állította ezt össze, itt az ELSA konkrét kérdésére próbáltak választ de ennek a jelentésnek nem volt semmiféle foganatja, semmiféle párbeszéd sem alakult ki a tudósok és az ELSA között. A második lépésben aztán három független tudós válaszolta meg az ELSA kérdéseit. Itt egy nagyon szigorú kiválasztási eljárást követően került erre a munkára sor, és aztán a kibővített tanácsadó csoporta megvitatták az eredményeket egy kétnapos megbeszélésen, és aztán nyilvánosságra is hozták a következtetéseket, de a jelentés leadását követően az ELSA és a szakértők között semmiféle további kapcsolata nem került sor. Az ELSA tulajdonképpen a végső elemzésnél sem tartott számot a tudósok értékelésére elemzésére. Most két biztonsági fenntartásra térnék ki a repülési idők eh, kapcsolatban. Először is az éjszakai repülés nagyon komoly fáradtsághoz vezet, éppen ezzel a tudósok úgy gondolják, hogy a repülési időket kb. 17 és reggel 5 óra között 10 órára kellene a repülési időt csökkenteni, míg az EASA 11 órát irányoz elő. Itt elsősorban a német repülésügyi központ, illetve a NASA memorandum eredményeire támaszkodnak a tudósok. A jelenlegi javaslat esetében tudni kell azt is, hogy az egyetemű tudományos javaslatok ellenében határozták meg ezt a 11 órás időszakot. Aztán van egy ennél bonyolultabb téma is, ez pedig a repülősi idő meghosszabbítása azon esetben, hogyha kibővítik a legénységet, például három pilóta repül egy adott úton. Ennek az is a feltétele, hogy a repülési idő alatt a pilótáknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy aludjanak. A tanulmányok azt mutatták, hogy a legénységi hálófülkék, hálóhelyek a legmegfelelőbbek erre. A pihenési időnek kb. 25%-át töltik alvással ezekben a hálófülkékben a pilóták. Most anélkül, hogy a különböző számításokba belebonyolódnék, körülbelül három órával lehet meghosszabbítani a repülési szolgálati időt az alvásnak köszönhetően, tehát éjszaka 11 plusz 3 óra lenne a maximális idő, más napszakokban 13 plusz 3 órát repülhetnének a pilóták, viszont az ELSA napszakoktól, napszaktól függetlenül 16 órát ír elő, és ez sincs tudományosan megalapozva és arra is lehetőség van, hogy akkor meghosszabbítsák a repülési időt, amikor nincs lehetőség lefeküdni a pilótáknak. Ezt kihasználják a légitársaságok, és nem is hoznak létre hálófülkéket a repülők. Aztán végül rátérnék a fáradtsága kapcsolatos kockázatok kezelésére, mint a már létező biztonságkezelési rendszerek egyik részére. Általánosan mindenki egyetért abban, hogy ez a fajta FRM rendszer a biztonság szint emeléséhez hozzájárul, mégis nagyon is ockodnak attól az elzánál, hogy ez kötelezővé tegyék. Csak néhány specifikus esetben követelik ezt meg. Ez tulajdonképpen a biztonsági kezelési rendszer előírásainak nem is felel meg, hiszen ott is kitérnek arról, hogy a pilóták fáradtságát szemlőt kell tartani. Köszönöm szépen a figyelmüket. Thank you, doctor. Köszönöm szépen, Gundel doktor. Most pedig az Európai Repülés Biztonsági eh, Ügynökség eh, részéről eh, hallunk 10 percben Jean-Marc Cluzótól egy állásfoglalást. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy néhány általános repülésbiztonsági dologról beszélnék, és a tendenciákról. A fatális balesetek száma 1%-ra esett vissza az elmúlt 50 évben, és továbbra is csökken. Uh, az Európai eh, Repülésbiztonsági Ügynökségnek igen komoly eh, szerepe van a repülésbiztonság eh, javításában. A repülési szabályok biztonságos szabályok, és az ügynökségnek az a feladat, hogy még biztonságosabban, még fenntarthatóbbá tegye ezeket. Milyen hatása van a személyzet fáradtságának a biztonságra? Gára? az elmúlt évtized baleseteiről szóló jelentéseket tanulmányozva az ügynökség két balesetet talált, három halálesettel, mind a két esetben meghaladta a repülési idő a szabály szerintét. Az egyik esetén három órával többet repültek, a másiknál pedig nem pihentek eleget a pilóták. Ez azt mutatja, hogy a szabályok betartása kulcsfontosságú, amikor a személyzet fáradtságát vizsgáljuk. A Kolgana baleset 2009. februárjában Európán kívül az Egyesült Államokban szintén azt mutatta, hogy az alapvető biztonsági szabályokat nem tartották be. Ma az FTL szabályokat a, a, részlegesen harmonizálták 2008 óta. Sem az Európai Bizottság, sem az ügynökség nem kapott semmilyen negatív visszajelzést. A Support Q-val kapcsolatosan így hívják ezt a szabályozást a tagállamoktól az ügynökség újra megvizsgálta a szabályozást, és a bizottságnak újabb 30 biztonsági jobbítást javasolt. A tudomány központi szerepet játszik az ügynökség munkájában, több mint 50 tanulmányt vizsgáltunk, nagyon sok független szakértő bevonásával készült az ajánlásunk. Követtük-e az ő konklúziójukat? Igen. Az együttműködés nagyon gyümölcsöző volt, és így sikerült 45 percet csökkenteni az éjszakai repülési időt, illetve a hajnali repülést egy órában korlátoztuk, és akár öt nap pihenőidőt is kell adni jelentős időeltolódás esetén. Ugyanakkor bizonyos esetekben nem szó szerint követtük a tudományos szakemberek ajánlását például. A tudományos szakértők 10 órára javasolták csökkenteni az éjszakai repülési időt. Egy tudományos jelentés alapján javasolják ezt. A trianguláris charterjáratok Indonéza, Indonézia és Szaudarábia közötti repülését vették alapul a Hajj időszak idején a 90-es években, de nem lett volna észszerű ezen egyetlen alapon általános konklúziókat levonni legfontosabb az, hogy a tudományos tanulmány egy konkrét kérdésre ad választ, és nyilván mindig a kérdés feltevésen múlik, hogy milyen választ kapunk. Hogyha azt kérdeztük volna, hogy mi az ideális éjszakai repülési idő, valószínűleg azt kapjuk, hogy 10 óra. Másfelől Hát nyilván a fáradtság a repülési idő hosszán eh, múlik elvileg, de a tudományos szakemberek azt is bemutatták, hogy eh, a napi, a heti pihenőidőn, a csúsztatási lehetőségeken, általában a fáradtsági kezelés eh, elvein múlik. És a kérdés nem az volt, hogy mi a legjobb éjszakai idő, hanem eh, az volt a kérdés, hogy hogyan lehet az éjszakai fáradtságot leginkább kiküszöbölni. És eh, nem egy, hanem több tudományos eh, tanulmányt figyelembe véve holisztikus megközelítéssel arra a következetésre jutottunk, hogy a 11 órás éjszakai repülés plusz jetlag esetén pihenőidő plusz pihenő idő, korai indulás, késői érkezés idején, illetve a fáradtságkockázat kezelés megfelelő megvalósítása éppen annyira biztonságos, mint hogyha 10 órában korlátoznánk az éjszakai repülést. Ami az otthoni ügyeletet illeti, először is tudni kell, hogy erre jelenleg nemzeti szabályok vonatkoznak, nem a support crew szabályozás, és nagyon sokféle rendelkezés van érvényben azt mondhatjuk, hogy 6 órától 24 óráig terjed az otthoni ügyelet felsőkorlátja országonként. Az eredeti javaslat 8 óra volt, ami nagyon közel áll az alsó határhoz a 8 óra ügyelet, a 14 órás e, repülési idővel egybeszámolva 22 órás munkaidőt jelenthet. Ugyanakkor e, az az elképzelés, hogy az otthon töltött idő és munkaidőnek számít, e, a való világban nem állja meg a helyét. Mert hogyha 6 órát tölt otthon az ember, nem feltétlenül van ébren 6 órát. Hogyha 8 órát, akkor 8 órát nincs feltétlenül ébren, és hogyha 24 órás az élet, akkor biztos, hogy 24 óráig nincsen ébren az ember az otthonában. Tehát az otthoni ügyelettel kapcsolatban a, a bizottsági kollégákkal e, vizsgáljuk a még jobb végső megfogalmazást. Július 11-én a tagáromokkal együtt komitológia keretében e, alakítjuk ezt ki. E, a fáradtságkezelési elvek alapján úgy gondoljuk, hogy megfelelő a 8 órás pihenés, és azt várjuk, hogy ezen elvek alapján sikerül majd konszenzusra jutni a tagállamokkal. Mi lesz a következő lépés ekkor? a szabályok elfogadása után az ügynökség számára. Ahogy korábban már elhangzott, az ügynökség megkezdi az adatok begyűjtését az új szabályok alkalmazásáról, a hatába lépést követő harmadik évben jelentést készít. Nyilván az alkalmazás közös erőfeszítése az ügynökségnek, a tagállamoknak, a légitársaságoknak és a szakszervezeteknek. Minden érintett nek ki fogjuk kérni a véleményét, ugyanis a biztonság további javítása minden korábbinál fontosabb módon az együttműködésen alapul majd. Köszönöm a figyelmüket. Elnök, köszönöm Klüzó úr, most pedig a képviselőknek adom meg a szót. Mr. El Kadrawi, Mrs. Meissner, Mrs. Le Mrs. Foster, Mr. Back, Mrs. Vernon, Mr. Kramer, Mr. Grosh. Anybody else? Még ha esetleg más is kér szót, akkor most jelezzék. Yes. Anybody else? Tovább? Senki? Én sosem fogom azt forszírozni, hogy önök feliratkozzanak felszólalónak, mert nekem az időt kell tartanom, de akkor most 11-en kértek szót, ez azt jelenti, hogy két perc jut egy-egy képviselőnek. Szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy az én esetemben kérdések és feleletek vannak. Kérdés az operatív módon, tehát Perker úr két percben kérdést szeretnénk hallani. Köszönöm szépen, elnök úr. Először azom egy észrevétel részemről. Eddig a repülősi időket én arra használtam ki, hogy hogy szépen hátradőljek, és aludjak, és alvás alatt készüljek fel arra, ami még rám vár. És hogyha ezt most így végig gondolom, amit itt hallottunk, akkor nem tudom, hogy megfőképpen tudok-e majd a következő időkben is élni ezzel a lehetőséggel, vagy sem. De hát komolyra fordítva a szót, nagyon érdekes volt itt is, és máskor is az elmúlt időszakban ha, meghallgatni a véleményeket. Nem csak én, a több képviselős hallhattuk ugye a pilóták és a személyzet nézőpontjait általában két-három pontra hívták fel ők a figyelmet. Elsősorban az éjjeli repülési időkre, tehát a valóban, illetve előrásszerűen szolgálatban és ébren töltött idők problematikája, ugye itt mindig kombinálni kellett a készenléti és a repülési időt, és aztán itt a rendkívül hosszú időszakokat ki kell ebből a számításba venni, hogyha mondjuk én délelőtt készenlétbe lépek, akkor ugye nem kell még akkor aludnom, hiszen előtte kialudtam magam, de egyéb esetben viszont igenis éjszaka alvásra szükség van, és hát a valóságban is előfordul az, hogy összejön az a 22 óra, amelyről szó esett, és azért elképzelhető az, hogy Szingapúr környékén különböző keretfeltételek megvalósása esetén landolnia kell a repülőnek, és hát a kérdésem az lenne, hogy a bizottság hogyan lyukat ki olyan javaslatokra, amelyek a számunkra ismeretes tanulmányok alapján nem alátámaszthatóak, hiszen itt arra volt szó, hogy tíz munkával töltött óra az egy határ, és kibővítve a készrenetidővel 16 vagy 18 óra lehet a maximum a javaslatban, és mi, kérdés, hogy erre hogy jutotta? Kérdéseket, kérdéseket tegyenek föl, kedves képviselők, Alkadraui úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Itt most nem arról van szó, hogy az az álláspontunkat fogalmazzuk meg, hiszen nincs is kész javaslat. De a konkrét javaslattal kapcsolatban meg később tudunk nyilatkozni. De hát számos pontot hallhattunk, a bizottság részéről is hallhattuk már, hogy milyen komoly munkát végeztek, és előrelépés is történt, úgy gondolom, hogy észszerű lépések is történtek, de most akkor az első kérdés van Baldwin úrhoz. Egy kis uh, félreértés vagy összekeveredés történt itt eszmecsere során, tehát itt a repülési idők és a szociális idők, a szociális feltételek kérdése. Tehát jól hallottam, hogy a kollektív munkaszerződések még külön szabályokat rónak majd a légitársaságokra, tehát hogy fennmaradnak ezek a szabályok, és aztán a küzdő úrhoz fordulnék. Ön ugye kiemelte azt, hogy hogy még akkor is, hogyha megegyezésre jutunk az új játékszabályokra vonatkozóan, hogy, hogy akkor azonnal egy olyan szakasz lép életbe, amelyet még utólag még egyszer ki kell értékelni. De nem tudom, hogy ez a három év után elkészítendő értékelés hogyan fog kinézni, nem tudom, hogy itt a parlament is beleszólhat ebbe, hogy fog ez kinézni, hogyan képzelik ezt. Aztán Jones asszonyhoz is fordulnék egy kérdéssel. Hát itt sok minden elhangzott a tudományossággal kapcsolatban, de érdekelne az ön véleménye a maximális éjjeli szolgálati idővel kapcsolatban 10 óra, 11 óra, mi az ön álláspontja ezzel kapcsolatban, milyen javaslata él ön ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen, most pedig Meissner asszony két percben. Köszönöm, elnök úr, köszönet a hozzászólóknak is, egy kicsit később érkeztem, de úgy gondolom, hogy sikerült éppen azokat meghallgatom, akikkel korábban még nem találkoztam. Három emberhez személyhez lenne kérdésem, először is Jones hogy Jól értettem, hogy ugye jelenleg még nincs kötelező szabály a napi maximális szolgálati idők bekalkulására, a menetrendekbe, tehát jelenleg ugye ez nem kötelező, de jó lenne, hogyha lenne ilyen kötelező szabály, hogy a napi menetbe bekalkulálják a maximális terhelhetőséget a pilotáknak. Aztán Gundel úrhoz is lenne egy kérdésem. Ön valóban úgy gondolja, hogy jó lenne kötelezővé tenni a fáradtságkezelési rendszereket, mert hogy akkor ez a biztonsági szintet emelni lehetne. Klűzó úrhoz is lenne néhány kérdésem. Az egyik valóban úgy véli, hogy ha a balesetek száma abban csökkent, és csak két esetben játszott egyébként is szerepet a fáradtság, hogy akkor nem lehet-e, hogy ez túlságosan is elbagatelizáljuk éppen ennek köszönhetően? és aztán ugye itt egy nagyon speciális esettanulmányról is szó esett, amelyet úgy gondolják, hogy nem kell figyelembe venni, mert speciális körülmények között helyszínen került erre sor, de hát nem lehet minden légitársaságnak ugyanolyan tanulmányokat végezni, miért nem lehet ezt figyelembe venni? Köszönöm. Lichtenberger asszony, szintén két percben. Köszönöm szépen lenne több kérdésem, és elsősorban Klűző úrhoz és Gundel úrhoz szólni. Felmerült az, hogy a tudósok, az intézet kérdések, mondhatni kis és szelektívek voltak, és tulajdonképpen már ezzel is egy hamis képet uh, alakítottak ki erről szeretnék még további információkat hallani, mert ez is egy nagyon fontos kérdés. Aztán második kérdés, ugye a készenlét idő és a repülési idő kombinációja, ez úgy az alap probléma, különösen az éjjeli járatok esetében. Éppen ezért a következő lenne a kérdésem. Hogyan, amikor nagyon sok tudományos bizonyíték szól a 10 óra mellett, akkor hogyan sikerül mégis egyetlen egy tanulmány alapján a 11 órát javasolni. Tehát nagyon érdekelne ez a logika, és aztán a Baldwin, aztán Baldwin úrhoz is fordulni ez a csökkenést kizáró, non-regressziós záradék, ez, ez miért került egy preambulum bekezdésbe, miért bújtatták ezt ott el, és miért nincs benne nyíltan a javaslatokban hiszen eh, mégse az volt a cél, hogy a legalacsonyabb biztonsági szintre csökkentsük mindenhol az előírásokat. Éppen ezt szeretném, ha ez nem a preambulum bekezdések között bújna meg. Aztán egy másik pont, amely számomra szinte nagyon fontos, hogyha vannak tudományos eredmények, nagyon sok területre rendelkezünk ilyen eredményekkel, különösen az egészségügy területén, és tudjuk azt, hogy az éjjeli munkaidő és még pluszban a készenléti idő egészen más dinamikával bír, mint a normális ritmusú munkabeosztás. Mondjuk a heteken, hónapokon keresztül egyfajta más ritmussal bíró munkabeosztás másképp hat, mint az éjjeli szolgálati készeléti időkombináció, és nem tudom, miért nem veszik ezt figyelembe, ha minden tudományos bizonyíték emelet szó. Most pedig Foster azt két percben. Köszönöm szépen, és köszönöm a kollégáknak is, akik csatlakoztak hozzánk az ipart átterületéről. Én attól tartok, hogy ez is inkább egy meg észrevétel, és nem csak tisztán kérdés, amit én mondok el. De úgy találtam, hogy egyes észrevételek egyszerűen csalódottá tesznek. Az elmúlt három évben az ipari képviselők ott voltak a bizot, szakbizottságban, és három év múlva kiderül, hogy senki sem volt valójában ott. Tehát akkor mégis mi, milyenek a tárgyalási képességek, és mi történik valójában? Azt mondanám, hogy itt tulajdonképpen minden rossz, mert csak egy ilyen listáról válogatnak. Van néhány olyan kérdés, ami ö, mindenképpen kérdésthez vezet. Gyakran beszélünk a ö, három ö, hetes ö, 370 egyes kép. Vannak, akik nagyon pontosan tudják, hogy mit jelentenek a, ö, leve, a repülés, mert én magam is korábban dolgoztam ezen a területen. De valaki, hogyha magángépen vagy, akkor meglecsálja 13 órát is lepezhet, tehát hogyha éjszakán csak 10 óra én nem szeretném mennék semmiképpen sem Ausztráliába leszállás egy, egybe. Ez nagyon aggasztó. És ami pedig a tudományt illeti, a Cranfield Egyetem az Egyesült Királyságban és más egyetemek és a ö, légi társaságoktól ö, már 40 éve kidolgozták ezeket, a, ö, és szerintem nem szabad elfelejteni, hogy új ö, tudományról, megállapításokról is szó van. Én valójában nagyon örülök annak az információ információnak, amit a e, polgári repülési hatóság vagy ügynökség adott nekünk. Ami a légiutas kísérők e, szakszervezetét illeti, az Egyesült Királyságban e, viszonylag jól megvannak a légiutas kísérők az jelenlegi szabályozással, mert velük is találkoztam. Azt hiszem, hogy vannak olyan területek, a standby és más kérdések, amelyeket valahogy meg kell oldani. De itt nem szakszervezeti tárgyalásokról van szó, hanem operatív kérdésekről, biztonsági kérdésekről. Nem ö, ö, valaki vagy be van osztva, vagy ö, pihenő ideje van. Tehát ez itt egy hamis kép, ahogy bemutatjuk azt, hogy mit jelent az, hogy operatív beosztásban van valaki. Tehát azt hiszem, hogy ezt itt pontosítani kell a szakbizottság tagjai számára ahhoz, hogy konstruktív döntést tudjunk hozni. Kicsoda? Köszönöm szépen, elnök úr! Néhány kijelentés számomra is kicsit furcsa volt, de kicsit más tekintetben, mint Foster kolléganünk számára. Lenne egy kérdésem a bizottsághoz a készenéti idővel kapcsolatban ugye senki sem állíthatja azt, hogy valaki parancsa aludni fog. Hát nekem ez még sosem sikerült, és én nem értem, hogy ezt hogy lehet kijelenteni, hogy majd akkor aludnak, vagy alvási idő után biztosan fittek lesznek és éberek. Tehát itt voltak ugye hivatalos nyilatkozatok a majdnem balesetekre, itt, itt kolléganőnk is foglalkozott ezzel jelentésében, de hát itt vannak el, másnak ellentmondó tudományos eredmények is, és hát az is kérdés, hogy miért nem a megfelelő kérdéseket tették fel, mint ahogy a Stichtenberg kolléganők is kérdezte. Günde úr is elmondta azt, hogy nem vették figyelembe a tudományos ismereteket. És a bizottság miért emeli ki folyamatosan a szociális párbeszédet, amikor folyamatosan elbeszélnek egymás mellett az érintettek, és a hivatalos tudományos vélekedéseket sem veszik figyelembe. Köszönöm. Vördön asszony két percben. Köszönöm szépen, elnök úr az 1989 per 2006-os rendelet előírja, hogy milyen egészségügyi feltételeknek kell megfelelniük a pilótáknak. A Moebius tanulmányról szólt itt valaki, mi szerint az ASA nem veszi azt figyelembe. Mi parlamenti képviselők végre megismerhetnénk ezt a konkrét tanulmányt teljes terjedelmében, illetve a többi tanulmányt annak érdekében, hogy ismerve a tényeket elgondolkodhassunk, és olyan szabályokat hozhassunk, amelyek az egészségügyi és biztonsági feltételeknek eleget tesznek, és úgy gondolom, hogy a szociális kritériumok is fontosak az összes európai állampolgár számára, attól függetlenül, hogy utasok vagy pedig a szakma eh, részei. Elnök úr, Kramer úr, két perc velem, Én azt gondolom, hogy a SEASA megint tanúbizonságot tett arról, amit már a számvevőszék is kimondott, hogy ez az a szervezet, mert a leginkább, vagy legkevésbé felkészült arra, hogy a lobbistáknak ellenálljon, hiszen minden második pilóta bevallotta már azt, hogy már egyszer elaludtam repülés közben. Örülök, örülhetek annak, hogy még mindig biztonsággal sikerült uh, landolnom. Hát az Európai Bíróság és az orvosok tekintetében egészen világosan leszek ezt, hogy a készenléti idő a munkaidőhöz munkaidőbe számít, és nem szeretnék, ha egy orvos 26 óra készenlét után operálna meg, és nem szeretném, hogyha olyan pilóta landolná a gépemet, aki már 16 órája repült. Nem tudom, hogy erről miért nem hangzott el egy árva szó sem. Nyilvánvalóan utolsó sorban pénzről van szó. A légitársaságok nyilvánvalóan nyereséges üzletmenetet szeretnének biztosítani, de hát az európai adófizeték 30 milliárd eurót fizetnek a légitársaságnak, azért, mert itt például itt a kerozin adót, különböző életékeket is ki kell fizetni, ellentétben a vasúta. Itt, ugye, itt elhangzott, hogy itt a biztonság, biztonság, biztonság a jelszó, de hát aztán ott van a, a repülőgépeken lélegezhető, mérgező levegő. Hát ezzel kapcsolatban is rengeteg kérdést tettem már fel, de nem mondanak semmit, a fejüket csóválják, a német közlekedési szövetségi miniszter, akire nem is gondoltam volna, mégis még ő is felidegesítette magát ezen, felizgatta magát, és senki sehol nem válaszol ezekre a kérdésekre, és itt az Európai Parlament igenis álljon ki, és válaszoljon ezekre a kérdésekre, és lássuk azt, hogy nem csak szóban, hanem a valóságban is az utasok biztonsága a legfontosabb. Köszönöm. Mihály, nem akartalak félbeszakítani, de e, elvileg az elnökséghez kellene e, szólnod, és nem a hallgatósághoz. Hadd üdvözöljek közben egy delegációt a e, francia közúti fuvarozók részéről érkeztek Riké kollega meghívására. Kérem, érezzék jól magukat. Gros úr következik két perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék tartani magam ahhoz, hogy kérdéseket tegyünk fel, hát állásfoglalásokat bármikor kiadhatunk. Egyetlen egy észrevételem lenne a szakértők egész csapatja, az Én valóban azt szeretném, hogyha a szakértők egyszer a helyünkben ülnének itt, és megpróbálnának ők is például a ma elhangzottak után egy egyértelmű ö, véleményt kialakítani, hiszen itt láthatjuk, hogy az egyik fél feketére festi a képet, mások fehéren látják a helyzetet, tehát itt nagyon nehéz egy megalapozott véleményt alkotni. De hát, ha itt tudományos tanulmányokra van szó egyébként, akkor paraméterekre van szükség. Itt idő, hely és egyéb paraméterek alapján kell meghatározni, és akkor lehet az egyes tudományos kijelentéseket összevetni. És hát itt fontos, hogy a bevont tanulmányok valóban hasonló paraméterekkel dolgoznak el, vagy más többféle adatokkal, vagy adatmennyiségekkel e, dolgoznak. Tehát ez az egyik kérdés, hogy össze lehet-e vetni ezeket az elemzéseket. Aztán a problémák elemzése során e, érdekelne az, hogy az, amit itt tapasztalatokból leszűrtek, valóban lehet-e a szolgálat és és készenlét időkkel kapcsolatban felmerülő problémákat tehát valóban arra van egyébként szó, hogy a jogszabályokat nem megfelelően hagyják végre, illetve nem ellenőrzik a végrehajtást. Aztán vannak olyan problémák, amelyekre nem tértek ki, ez is érdekes lenne, hogy miért. Aztán lenne még egy kérdésem, hogyha holnap valaki munkába áll, egy olyan munkahelyen, ahol ennyire fontos a fáradtság, az éberség, akkor, akkor ezt ellenőrzik, és vagy ha én most a következő 12 órában szolgálatra jelentkezem és fáradtan érkezem, akkor elképzelhető, hogy egészen másképp fogom a munkámat végezni, mint, mint valaki, aki nagyon fitten érkezik, és akár 14 órát is kibír. Mr. Savama, two minutes, please. Savama úr, két perc. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönet mindenkinek, az összes szakértőnek, aki eljött ma tennék egy nyilatkozatot, és utána fogalmaznék meg egy kérdést, ami tulajdonképpen vélemény szintén. A légitársaságok világa radikálisan megváltozott az elmúlt évek során, akárcsak a többi ágazat. És valójában az a helyzet, hogy kegyetlen költséghatékonyságot hajszoló világban élünk, következőképpen fogalmaznám meg a kérdésemet az Elzához szól és Klüzó úrhoz. Miért nem foglalkoznak azzal, hogy mélyrehatóbb érvelést adjanak nekünk arra vonatkozóan, hogy a szakértői tanulmányok mit mondanak az ember képességeiről, hogy mire képes az ember egy ilyen nehéz munka végzése közben. Úgy gondolom, hogy sajnálatos, hogy elkerülhetetlenül szakszervezeti jellegű vitává váljon ez az egész, és nagy drámát csináljunk belőle, pedig pedig szerintem alapvetően csak a biztonságról van itt szó. Miért nem tudják egy kicsit érzetesebben elmagyarázni, hogy mit mondanak a szakértők? Mert hogyha minden szakértő azt mondja, akkor tényleg úgy van, hogy kell egy feső plafon az ügyeletre is, meg a repülésre is. lesz, kollega, két perc. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Én abból szeretnék kiindulni, amit eh, Pirke úr mondott, amikor én utazom, és én is ugyanígy vagyok. Eh, vagy dolgozom, vagy pihenek. De azt mondták, hogy vannak olyan pilóták, akiktől azt kérik, hogy a repülési idő alatt pihenjen. De hát menjen el pilótaként, és utána utasként jöjjön vissza és akkor ezt a repülési időt, ezt neki pihenőidőként könyvelik el. Ez tisztességes dolog? Vagy pedig valóban van egy fáradtság is, ami felmerül ebben az időszak alatt. Szerintem nem lehet ezt pihenő időnek tekinteni, mint hogyha otthon lenne. Nem tudom, Jones asszony tud -e erre választatni, vagy szabályozási szempontból esetleg a szakértők közül valaki tudna válaszolni, akiket egyébként köszönöm. Elnök, végezetül nekem magamnak van három kérdésem, amit mindenkihez intézek. Az egyik nagyon egyszerű, igen vagy nem választ kíván. Az első, amit az EASZ-nak van-e javaslata az önök vélemények szerinte, ami a, egyértelműen a biztonságosat és a veszélyeset elkülöníti, tehát erre kell az igen vagy nem. A második, milyen opciókat szeretnének, hogyha szabadon lehetne választani az örö, az régi EU-t, vagy pedig az EASA szabályozást. És a másik, hogy vagy elfogadjuk, vagy elutasítjuk. Ha elutatjuk, akkor pedig marad a jelenlegi EU e, e, e, OPS szabályozás. És a harmadik kérdés Jones úr asszonyhoz, hogy az a véleménye, amit itt nagyon érdekes elmondott a, az Egyesült Királyság Nemzeti Légügyi Biztonságtától, ezt vajon osztják-e más ö, légibiztonsági hatóságok is? Akkor kezdjük először a légitársaságokkal, szakszervezetek, majd pedig Jones asszony, és utána ö, folytatjuk, EASA és a bizottsággal zárunk. Tehát akkor először is három percet adok minden hozzászólónak. Tudom, hogy ez nem sok idő, de próbáljanak meg összefogottan válaszolni, és akkor először Difroy úrral kezdeném, hogy megválaszolja a kérdéseket. Egyáltalán akar-e beszélni? Igen, eredetileg szerettem volna, csak hát aztán engem eltérítettek. Elnézést, akkor beszélhet, de segít az, hogyha jelzi, hogy szeretne szólni. Nagyon jó képességeim vannak elnökként, de a gondolatokban való olvasás nem tartozik közéjük. Nekem csak két kézzel tudok önnek integetni, legközelebb akkor még a lábammal is fogok integetni. Az integetés az az ön dolga, a, ö, ö, az elnöknek a szándékai. Jó, akkor ez így sikerült. Ott ő hogyha nem csinál semmit, akkor az nem működik. Na, most két percet van még, de még adok egy kis időt. Én nem vagyok pilóta mindazonáltal. A a standby időt, hogy beszámítsák a munkaidőbe, ez egy olyan kérdés, ami nagyon sok szakmában így van, a iparban is. Két kérdésem lenne, hogyan értékelik, hogy mi az az idő, mi az az, mit jelent az éjszakai idő többször is repültem, és önök pedig időzónákon átrepülnek, ami azt jelenti, hogy a 24 óra alatt lehet, hogy nappal is repülnek, meg éjszaka is repülnek. Ezkor ezt hogy számolják? A második kérdés, hogy van -e egy olyan táblázat, ami összehasonlítja, hogy a különböző polgári repülési szövetségek hogyan állítják osztják be a munkaidőket napra, hétre, tíz napra, hónapra vagy negyedévre. Mert tudom, hogy ezek a szabályok országonként mások és mások és ahogy már beszéltem ezen kérdésekről a múltban szakértőkkel és pszichológusokkal, senki sem volt képes megmondani, hogy mi a biztonságos aktív idő, a, vagy például a, gépi, a gépkocsi közlekedésben is, és ezért betettek kamerákat, hogy meg tudják állapítani azt, hogy mikor fárad el a gépkocsi vezető. Volt-e hasonló a pilótáknál is? Döfroy úr, köszönöm szépen, elnök úr. Az első kérdésre az EASZ-nak a kérdése, hogy mi a biztonságos és a nem biztonságos. Van a nagyon biztonságos és szigorúbb, mint a jelenlegi szabályozás, amelyek most is biztonságosak. A ma is nagyon biztonságos a légiközlekedés. Tehát ezek az intézkedések nyilván nem fogják a biztonságot rontani. A második kérdésre hogy az arról az, az európai harmonizációsat szeretnénk-e, vagy egy egységes eset, akkor nyilvánvaló, hogy az EA-nak a szabályait szeretnénk, és a biztonsági szempontból a jelenlegi szabályok is jók, de szerintünk nem lenne ez jó az európai harmonizáció szempontjából. Az európai utasoknak egyetlen szabályozásra van szükségük, mert egyébként a légitársaságok már nem nemzeti légitársaságok, hanem európaiak, sőt nemzetköziek, ezért egységes szabályozásra van szükségünk. Köszönöm, Mojszen úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Az első kérdésre az EASA jelentés eh, véleményével, eh, mi a biztonságos, mi nem. Én nem dolgoztam ki a eh, hozzászólásomat, mert nekem világos volt, hogy itt egy biztonságos javaslat lesz majd szó. Tehát én ezt csak megerősítem. Igen, az EASA javaslata biztonságos, biztonságosabb, mint a korábbi volt ha választhatnénk a régi EOPS és az új EASA között, akkor mi is tudományos megközelítésben. Én eredetileg mérnök vagyok, és hogyha valamit elő akarok terjeszteni, akkor előbb elemzéseket végzek saját magam számára, és számokat próbálok gyűjteni. Az első megközelítés, hogy rossz ez, ez nekünk rossz lesz, tönkre fog bennünket tenni. Lehet, hogy vannak rossz dolgok is benne, hogy ezt elmagyaráztam, de miután az EASZA javaslata három éves munkának az eredménye az összes érintett féllel, a szomszédom is ott volt, ezért azt mondjuk, hogy igen, az EASZA javaslat, a valamennyi érintett fél véleményét figyelembe vevő vélemény, beleértve a tudományos biztonsági tanulmányokat is. Másra nem tudok válaszolni. <laughs> Csak az én kérdéseimre válaszolnak eddig. Csikka asszony, Kikka asszony az ETF-től, tessék. Még egyszer eh, jó napot kívánok! Eh, megpróbálok olyan röviden fogalmazni, ahogy csak eh, tudok. Az -e ez a javaslat a biztonságos -e. Nos, a szakértőknek kell ezt megmondaniuk, és amikor ezt a kérdést feltették nekik az -e az a javaslatra, akkor nem volt válasz Gundel úr is említette, a szakértők, tudományos szakemberek válasza nem ismeretes. A második dolog a szociális veszélyekről is beszélünk, meg a fáradtságról, ami biztonsági kockázatot jelent, illetve egészségügyi kockázatot. Én nagyon régóta, 25 éve repülök. Ez a hosszú idő, és meg a ritmus, és megbetegíti az embert, és nagyon gyakran a légitársaságok úgy bánnak az emberekkel, mint a, a, a papír zsebkendővel, hogy kifacsarják őket, eldobják őket akár egy év után de hogyha nem vagyunk elég egészségesek a munka ellátásához, akkor könnyű minket pótolni. Nagyon kérjük, hogy ezen az áron ne sodorják veszélybe az egészségünket, akár csak a munkahelyi egészségügy. Nagyon fontos, hogy pszichológiailag is megfelelő állapotban legyen egy repülő személyzet tagja. 25 éve végzem, mondom ezt a munkát, gyakran hosszú távú járatokon. Tehát ön azt mondja, hogy az E az a javaslata önmagában is veszélyeket hordoz, és nem biztonságos. Ezt állítja ön? Nem, valószínűleg nem jól fordították, amit mondtam, nem egészen ezt mondtam. De ezt a kérdést kérdezték öntől, ezt a kérdést tették fel önnek. Igen. A proposta Leila deve... Igen, ez a java... Ezt a kérdést a tudósoknak kell feltenni, a szakértőknek. Ez az én válaszom. A tudományos szakemberek tudják megmondani, hogy az e az a javaslata eh, biztonságos-e eh, és eh, a biztonságot veszélyezteti-e. Hát ez nem válasz a kérdésemre. Hol úr? Thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Nagyon röviden válaszolom meg a végén a kérdését. Először azt szeretném elmondani, hogy mi pilóták már a kezetekkor elmondtuk az álláspontunkat a szakértőknek, nagyon sokszor megpróbáltak tárgyalásokat szervezni a pilóták és a munkáltatók között, de ez nem működött. Mi abban bíztunk, hogy mi a szakértők véleményét fogjuk alapul venni, és akkor azt majd ők is elfogadják sajnos még a tudományos szakembereket figyelembe az ELSZ-ra vonatkozó kérdésre én azt mondanám, hogy nem az administratív dolgozóknak kellene megmondania, akik nem rendelkeznek tudományos képesítéssel, hogy mi fárasztó és mi nem, hanem a szakértőknek. Nagyon röviden szeretném elmagyarázni az ügyeleti időre vonatkozó dolgokat. Többen mondták, hogy az ügyelet azt jelenti, hogy egy pilóta otthon alhat. A probléma persze az, hogy az ügyeleti időben bármikor behívhatják az embert, akár a legelején az időszaknak, és gyakorlatilag a hívások 50%-a az időszak elején érkezik. Ez azt jelenti, hogy a pihenőidő vagy ügyeleti idő elején és kipihenten kell rendelkezésre állni, tehát nem valósul az meg, hogy az ember kipihenhette magát éjszaka. Ezért aztán a repülési idő plusz ügyeleti idő összeadódik. Brian kérdése arra vonatkozott, hogy az EASA javaslat biztonságos-e. Nos, ők többet határoznak meg, mint a szakértők szerint, amit egy ember biztonságosan el tud látni, úgyhogy nem biztonságos. Melyik opciót pártoljuk, a jelenlegit vagy az újat? Nos, ez eh, a kérdés eh, előtérbe helyezi azt a feltételezést, mi szerint ez egy biztonsági javítás lenne az eh, szappak Q-hoz képest 30 jobbítást javasolta. Sajnos jelenleg nincs európai szabályozás, hanem nemzeti megállapodások vonatkoznak, munkaügyi megállapodások a repülési időre, és igen, ez az egységes javaslat rosszabb ezeknél. Lehetne javítani, nem feltétlenül kell, hogy ilyen kevéssé biztonságos maradjon ez a javaslat. Az Európai Bizottság korrigálhatja a problémás részeket, a tudományos szakemberek véleményének figyelembevételével, és hogyha ezt megteszik, akkor az EASA javaslata elfogadhatóvá válik, de elváltoztatások nélkül úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentnek nemet kell von, mondania erre, hiszen ez nem lehet előrelépést a jelenlegi helyzethez képest. Elnök. Köszönöm, Csonsz asszonyi a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is válaszolnék a kérdéseire, hogy az EASA javaslatok alapvetően nem biztonságosak. Azt gondolom, ez volt a konkrét kérdés. Az én válaszom az, hogy nem. Aztán tehát a régi EU Ops-nak a Q része a jobb, vagy pedig az új javaslatot preferálnánk-e? Mi az új javaslatokat támogatnánk, hogyha megfelelően hagyják azokat végre? És a nézetünk kapcsolatban azt kell, hogy mondjam, hogy erről a tagállamoknak kell majd szavazniuk, nem tudok az ő nevükben válaszolni, hogy osztják-e a nézetünket vagy sem, de úgy tűnik, hogy nagyon sokan támogatják az új javaslatokat jelenlegi formájukban, de, mint mondtam, nem tudok a nevükben, a tagállamok nevében beszélni. Próbálok visszaemlékezni a kérdésekre, amelyeket feltettek nekünk, ami a, a az éjszakai repülési idő korlátozatos illeti, ugye sok minden elhangzott arra vonatkozóan, hogy mikor is történik ez az éjszakai repülés, mi az éjszaka, ez hajnali, hajnali ötig tart körülbelül, és ugye a KAP 371-es uh, szabályozás értelmében uh, ez egy hosszabb időszak lenne, és a jelenlegi javaslatok javítanának ezzel az időszakon, lerövidítenék ezt. Aztán fontos az, ugye, hogy elhangzott, hogy tudományos megalapozottságú legyen az új javaslat. Itt igazából az időszaki korlátozásokkal kapcsolatos fontos, hogy milyen feladatokat kell ellátni, illetve hogy mennyi pihenő időt kapnak a szolgálati idő mellett itt korábban és jelenleg is sok vizsgálat történt az éjszakai repülés idővel kapcsolatban, hogy mennyire lehet ezt meghosszabbítani, és fontos, hogy az új szabályozásban erre válaszoljunk. Mi a légitársaságokkal szorosan együttműködünk az, hogy ezt megoldjuk, ami a, jelenleg 15 perccel csökkentenék a kétszektoros repülések esetében a biztonsági korlátainkat ami a biztonsági hatóság szempontját illeti, mi nem szeretnénk napi szinten maximális szolgálati időt kijelölni, hanem az úgynevezett repülési szolgálati időt szeretnénk korlátozni. Tehát, hogy egy ilyen időszakot követően mennyi pihenőidő, vagy milyen készenléti eh, szolgálat várható el. Általában egy hosszabb repülés után 24 órát pihenhetnek a piloták, és mi a készenléti időt nem tartjuk pihenő időnek, sohasem tartanánk annak. Úgy gondolom, hogy ez lenne minden e- részemről. Köszönjük szépen, most pedig Gondel doktor úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen az első kérdés úgy a a kapcsolatos kockázatok kezelésével volt kapcsolatos. Igen, úgy gondoljuk, hogy ez a fajta rendszer valóban javítja, emeli a biztonság szintját. A második kérdés arra vonatkozott, hogy az, az, az a kérdéseim mennyire voltak specifikusak. Ezek a kérdések nyilvánosságra lettek hozva a műbusz jelentésben és a további három jelentésben, és mindenki utána olvashat ezeknek a kérdéseknek, egyáltalán nem probléma ez minket is meglepett az, hogy miért pont ezeket a kérdéseket teszik fel, és nem más kérdéseket, de összességében ezért ez nem játszik akkora szerepet, legalábbis mi úgy véljük, hogy ennek nincs akkora jelentőség. Aztán Gross úr azt szerette volna tudni, hogy, hogy össze lehet-e vetni a különböző tanulmányokat, már ha jól értettem a kérdése. ezeket az 85 és 95 között kerül a legtöbb tanulmány elkészítésre, méghozzá USA, Európa és Japán együttműködésével 1995-ben tulajdonképpen ugyanazt a véleményt osztottuk, és úgy gondoltuk, hogy az éjjeli repülési idő 10 órára kellene korlátozni. 95 után elsősorban a, a brit biztonsági hatóság készített tanulmányokat, és aztán, ami azt jelenti, hogy azt illeti, hogy milyen állapotban jelentkeznek a pilóták szolgálatra. Hát ugye az előrás az, hogy fitten kell jelentkezni, vagy szólniuk kell, hogyha úgy gondolják, hogy a repülés meghaladná éppen a képességeiket. Tehát ez is része a fáradtságkezelési rendszernek. Aztán egy olasz képviselős is intézett hozzám kérdést, itt a, a, a, arra vonatkozóan, hogy pihenés időnek számít-e a földrajzi áthelyezése vagy átutaztatása egy pilótának nem, ez nem a pihenőide része. Aztán az elnök úr részéről is érkeztek kérdések. Kicsit szugesztív kérdés volt, és hát az én gyerekszobám nem igazán engedi meg, hogy ezekre úgy válaszoljak, hogy elijelszem a, a polgárgat, megijesszem polgárgat. Azt kell, hogy mondjam, hogy az európai uh, Unióban a repülés biztonságos. Az EASA szabályok esetében pedig azt mondhatom, hogy jelenlegi állapotukban vannak ugye javítási, módosítási javaslatok. Hát ezzel kapcsolatban még nem tudom megmondani azt, hogy az újakat jobbnak találom-e, mint a régieket, vagy sem. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm szépen. Akkor a következő Klúzó úr három percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Én főként azon kérdésekre szeretnék összpontosítani, ami a tudományos álláspontokkal kapcsolatosak. Először is, ami a tudományos tanulmányt életi, amit az ügynökség fog vég, végzni a az új szabályok bevezetését követő három évben. Az ügyökség egy jelentést fog kiadni az tanulmány elkészítését követően, és ez a jelentés majd az ELSA honlapján meg fog jelenni, és nyilvános lesz. Tehát ott elolvashatják a képviselők, és akkor majd nagyon szívesen megvitatjuk önökkel a jelentést. Mit teszünk ezt követően a jelentéssel? Hogyha azt tapasztaljuk, hogy további biztonsági intézkedésekre van szükség, akkor ezt vonatkozóan további szabályokat fogunk javasolni, ami az, hogy ha lecsökkennek a balesetek száma, akkor miért ezzel foglalkozunk? Hát mi éppen azt mondtam, hogy igenis lecsökkent a balesetek száma, de tovább szeretnénk javítani a biztonsági feltételeket, és ezért kell javítani. Volt egy kérdés azzal kapcsolatban is, hogy attól, hogy miért számít az, hogy hol végzik a ö, tanulmányt. Igenis számít, mert az Egyesült Államokban például 14 órát lehet valaki ö, munkában, és 10 óra az, ö, pihenőt kap. Ö, Európában csak 11 órát van, és 18 órát kap. Tehát sokkal fárasztóbb az Egyesült Államokban a munkabeidőbeosztás, és hogyha ott végzik a tanulmányt, akkor más lesz az eredmény, mint hogyha ugyanezt a tanulmányt Európában végzik el. Van egy másik kérdés is a Möbius jelentéssel kapcsolatban. Az egynökséget 2009-ben jelentette ezt meg. Miért ezt vettük figyelembe? Nem ezek talán politikailag teljes mértékben korrekt, nem volt igazán jó minden részletében. Többek között konszenzusosan az Egyesült Államokban statisztikusok végezték, vagy készítették ezt a jelentést, és nem voltak igazán ö, repülésbiztonsági szakemberek, és rossz korrelációkat hoztak ki, amit nem igazán lehetett ö, figyelembe venni. Ö, hogyha miért nem vesszük jobban igénybe a tudósoknak a véleményét, ahogy elmagyaráztam, a, igenis a tudományos körökkel együtt dolgoztunk, háromnapos konferenciát tartottunk, és utána is kapcsolatban maradtunk, amikor elkészítették a jelentéseiket, és szerintem méreható kapcsolataink voltak a tudósokkal, és kellően hozzájárultak a munkához. És azt hiszem a három percemet is ezzel kimerítettem. Baldwin úr, Michael az minden pa, ö, panel részvevőnek feltehetnék olyan kérdést, amit még nem válaszolok meg. Három perc. Egyébként is csak három percet adok, de Baldwin úr. Köszönöm szépen, megpróbálok válaszolni amennyi kérdésre csak tudok három perc alatt. Ö, néhány felvetés elhangzott. Az egyik a standby és a repülőtéren kint, kívüli standby. Minden dolog arra lesz, hogy az EASA véleménye és a bizottság javaslata lehetővé teszi azt, hogy biztonság csökkenjen. A válasz az az, hogy nem két ok miatt. Először is, mert próbálok válaszolni a kérdésre, elnézést, hogyha nem jól teszem ezt. Először is, mert az EASZ-nak a javaslata feltételként szabja a légitársaságoknak, a tagállamoknak és mindenkinek, hogy fáradtságkezelő elveket alkalmazzanak. Ez pedig kötelező a maximális határértékekre, és minden esetben. Hogyha az FTL rendszert kidolgozzák, akkor vannak jogszabályi korlátok, és azt biztosítani kell, hogy az üzemeltetők ezt megfelelően alkalmazzák, és ezt a nemzeti hatóságok kell, hogy alkalmazzák, és a standby ideje alatt a személyzetnek is ki kell használni ezt az időt arra, hogy pihenjen. Miután nem kell ez alatt dolgozniuk, tehát nem lehetnek túlzottan fáradtak. Továbbá gond, úgy véljük, hogy a felhozott példák ahogy felébresztik hirtelen, és el kell menni dolgoznia, és akkor 24 órát vagy 22-t fog dolgozni, ez rossz feltételezés. Mert hogyha nem hívják a telefonon, akkor aludni fog ez alatt, mert egy elfogadható, észszerű reakciós időt kérnek tőle, és nem szabad, hogy 18 óránál többet kelljen ébren lennie, ami a tudományos tanulmányok szerint elfogadható ami pedig az éjszakai repüléssel kapcsolatos, az pedig egy nagyon fontos kérdés, ezt én is elismerem. Emlékezzünk rá, hogy a jelenlegi Európai Unió szabályok 11 órát és 45 percet tesznek lehetővé éjszakai időszakban repülésként. Az újabb az szigorúbb lesz, mert négy rendszert kell, 11 órás repülőidő, ugyanakkor kell a éjszakai esetekre alkalmazni a fáradtságkezelő kockázatkezelést, és további szabályokat kell még, és időt adni, ahogyha folyamatos munkavégzés történik. Alkadri úr és mások kérdeztek, hogy a biztonság és a szociális érdekek hogyan keverednek. A jelenlegi EASA szabályok ugyanakkor a jelenlegi szabályoknál is szigorúbbak, nincs igazi kapcsolat a között, amit a kollektív szerződésekben tárgyalnak. A szociális és a biztonsági szabályoknak az az alapjuk, hogy a legszigorúbbaknak, a legnagyobb védelmet nyújtóaknak kell lenniük, ugyanakkor nem csor, csorbíthatják a meglévő szigorúbb nemzeti szabályokat, vagy szociális szabályokat. Hogy a tagállamok készíthetnek-e szigorúbb szabályozást, mint az EASA vélemény. Elnézést, hogy túléptem az időt, de erre válaszolni akarok. Igen, a, szabály, a rendelet szerint a harmonizált szabályat a nemzeti szabályok helyetébe, helyébe lép, és a lehető legjobb tudományos alapokra helyezi. Azonban a nemzeti légügyi hatóságok jelezhetik az EASZ-nak, hogy szigorúbb szabályokat alkalmaznak. Miért? Azért, hogy a nemzeti speciális eseteket kezelni tudjuk, vagy például az északi országokban a nagyon hosszú éjszakai időszakokat kezelni lehessen és ez fontos, ez egy új rendelkezés, hogy milyen mértékben térhetnek el a tagállamok, mert a jelenlegi szabályok azoknál ez sokkal világosabb szerintünk. És végezetül Krémer úrnak vállalva, szólva az utaskísérő személyzetre vonatkozóan. Ez mind a pilótákra, mind a teljes személyzetre, legénységre vonatkozik az Egyesült, Király, az Egyesült Államok szabályozásában ez nem így van. És elnézést, ezt nem ismeri el azt a munkát, amit végzünk a szakszervezet, hogy a kísérő személyzet hogyan pihenhet repülés közben. Itt egy ellentmondás van, és nagyon örülök, hogy erről volt egy vita. Sajnálom, hogy nem tudok további kérdésekre válaszolni. Mr. Baldwin. Köszönjük szépen, Baldwin úr. És néhány lezáró megjegyzés a komitológiai előadóktól Elkadrai úr van itt közülük, ő kíván-e szólni. Igen, nagyon röviden, Brian, nem kell 15 perc ehhez, csak annyit szeretnék elmondani, hogy hogy számomra nagyon gyümölcsözőnek tűnt ez az eszmecsere, nyilvánvalóan ezzel nem ért mindenki egyet, de segített minket abban, hogy, hogy megértsük azt, hogy mi is a helyzet, és mi áll kockán. A, a, a bizottság ugye véglegesíteni fogja a javaslatot, és amit én kihallottam az eszmecseréből, az EASA javaslatok javításon felül az érdekelt felek még más dolgokról is eszmecserét folytanak, és az Európai Parlament is az elmúlt hónapokban foglalkozott ezzel a kérdéssel, és segítette azt, hogy az érdekelt felek egymásra találjanak, és mi egyértelműen azt szeretnénk, elnök úr, hogyha egy többé-kevésbé mindenki által elfogadható javaslat születne. Én őszintén remélem azt, hogy az érdekelt felek akkor, amikor majd megérkezik a javaslat, egyértelmű válaszokat tudnak majd adni az ön kérdésére, hogy ezt vagy azt akarja, ezt preferálják vagy sem, biztonságosabbnak tartják az új javaslatot, mint a régit, ezekre a kérdésekre gondolok, és emlékeztetnék a kollég, emlékeztetném a kollégákat arra, hogy mi csak elutasíthatjuk, vagy elfogadhatjuk egészében a javaslatot, és a három évnyi előkészítő munkát kidobhatjuk az ablakon, hogyha nemet mondunk. Tehát ezt is éppen ezért nagyon alaposan át kell gondolni. Köszönjük szépen, most pedig akkor lezárás kép. Én is emlékeztetek mindenkit arra, hogy az EU Ops előadója én voltam eredetileg, és még mindig szenvedek az akkor szerzett sepphelyektől, és hihetetlen mértékidőt kellett arra fordítani, hogy itt valamiféle eredményre jussunk, a szociális partnereket összehozzuk, és a régi EU Ops szabályozás tulajdonképpen az én gyerekem, a Simpson, menetrend, de ezt ugye nyilvánvaló okokban mindig felül kellett vizsgálni, újra át kellett nézni, és ennek kapcsán tenni fel az utolsó kérdést. Mit preferálnak a régi tervet, vagy az újat? mert sem köztes út, nem lehet az, hogy ebből szeretnénk ezt, abból szeretjük azt, vagy a régi szabályozás, vagy az új szabályozás. Ezt a döntés kell meghozni a parlamentnek, erről kell döntenie majd, akkor, hogyha a bizottsági javaslatot készhez kapjuk, és hát most még gyakorlatilag vakon kiabálunk bele az éjszakába, mert még nincs a kezünkben az, amivel igazán dolgozhatnánk de most szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a mai mini meghallgatáshoz, Boldvin úrnak, Defroy úrnak, Moison úrnak, Kika asszonynak, remélem sikerül helyesen kiejtenem a nevét Elizabeth, Hornornak is köszönet jár, Jones asszonynak, Gondel professzor úrnak, Kluzó úrnak, a szakértőinknek és a képviselőknek is köszönetet szeretnék mondani, hiszen igaz, hogy egy ponttól a fegyelem egy kicsit elfogyott, de mégis fegyelmezettek voltak összességében, és valóban releváns kérdéseket tettek fel, helytálló megállapításokat hallhatunk. Köszönjük a hozzájárulás észrevételket, most pedig várunk arra, hogy megkapjuk a bizottságjavaslatot, várjuk, hogy mi történik most náluk pattog a labda, most pedig zárt ülés következik, kérem mindenki hagyja el a termet, aki nem, akit nem illet meg a jog, hogy ezen részt vegyem.